Okay. Let's see if we can... Rendben van. Hadd lássuk, hogy elkezdhessük. elkezdhetjük el a munkát? Kérem foglaljanak helyet. We're not, we're not voting yet, so if we could, we could... Még nem szavazunk, úgyhogy kérem mindenki nyugodjon meg. A 11-es napi rendi pont következik. Okay. We're, we're on to point 11 of the agenda, which is... A napi rendünk 11-es pontja, mégpedig Pablo jelentése, az euró és az egyéb pénznemek hamisítással szembeni büntetőjogi védelme. A bürón belül osztozunk ezeken a jelentéseken, úgyhogy Pablo ez a jelentés, meg is adom neki a szót. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a bevezetőt. Nem volt rá feltétlenül szükség, de azért mégis köszönöm. Olyan jelentés ez, ahol az euró és az egyéb pénznemek hamisításra szembeni büntetőjogi védelmének módosításáról van szó. A 2000 383 EB tanácsi keret hát határozott módosításáról van szó, mi ezt támogatjuk. Főként válságidőkben nagyon nagy szükség van arra, hogy eljárjunk a csalással szemben, hogy fellépjünk ezzel szemben, és fontos a közös cselekvés. Úgy hiszem, hogy a harmonizáció ezen a területen valóban szükségszerű és megalapozott az eurónak, ugyanis nagyon nagy a jelentősége, az Európai Unió gazdaság és pénzügyi integrációja szempontjából. Ezért úgy gondolom fontos az is, hogy a polgárok bizalmát, euróba vetett bizalmát megerősítsük, és a polgároknak ezért tudniuk kell azt, hogy megvédjük, megóvjuk az eurót az Európai Unióban. A jelentésben felhívtam a figyelmet arra is, hogy minden tagállamban ugyanazokat a körülményeket kell megteremteni, és ugyanazon védelmi eszközöket kell érvényesíteni. Ehhez szükséges az együttműködés és a koherens fellépés. Koherenciára gondolok itt az Ekon szakbizottság más jelentéseivel kapcsolatosan, ahol hasonló témákról van szó. Például a szankciókat és ítéleteket nyilvánosságra kell hozni az elretentő visszatartó erő érdekében. Továbbá fontos az arányosság és a szubszidiaritás elvének betartása. A hatálynak is koherensnek kell lennie, egy átfogó határól van szó, amely mind a bankjegyekre, mind az érmékre kiterjed, abban az esetben is, amikor azok még nem készültek el, tehát az el nem készült hamis bankjegyekre és érmékre is kiterjed, valamint nem csak az euróra, hanem más az Európai Unióban használatos valutákra is. Aztán a bankjegyek és gyártó eszközeivel és alapanyagaival kapcsolatos bűncselekményi tényállások is fontosak, itt is erősítjük az eddigi szabályokat, és a hamis gyanús pénz nemzeti bankjegy szakértő központok és nemzeti éremszakértő központok számára történő átadása az igazságszolgáltatási eljárások alatt szintén egy fontos terület, amelyel fog, foglalkozni kell. Szívi Gulár, Ashley Fox, Odi képviselő és mások is módosítókat nyújtottak be, ezeket mind-mind köszönöm. A kollégákkal közösen eszmecserét folytattunk, hogy megállapodjunk és konszenzust érjünk el, és most állok a rendelkezésükre, ha kérdésük és megjegyzések vannak. Eliza. Köszönöm szépen, szeretnék csatlakozni az elhangzottakhoz. Ezzel kapcsolatban még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottságnak ez a javaslata nagyon fontos az én szememben, már csak azért is, mert megerősíti a szankciórendszert, amely a pénzhamisítás kapcsán lép életbe, különböző valuták és főként az euró kapcsán. Elrettentésre van szükség, nagyon fontos tehát ez az anyag. Szerettem volna megköszönni a nagyon jó munkát is ebben a véleményben. Igen, kiegyensúlyozottan fogalmaz. A módosítások, amelyeket ő maga is javasol, szerintem minden bizonyal hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a bizottság javaslata még pertinensebbé váljon. Két aspektusra szeretnék még rávilágítani. Az egyik az az, hogy hozzuk nyilvánosságra az elítélt, tehát a bírósági ítéleteket, mert ennek eretentő ereje is van, tehát óriási hozzáadott értéke van a komputeres hamisítás és még egy másik kérdés, illetve az, hogy az euró és más valuták tekintetében hogyan valósul meg mindez. Úgy gondolom, hogy az összes módosítási javaslat javít az eredeti anyagon. Szeretnék tehát csatlakozni frakciómhoz, és azokhoz a kompromisszumokhoz, amelyeket már megbeszéltünk, és amelyekről az árnyékjelentéstevői ülésen is szó esett. Köszönöm szépen, tehát még egyszer a munkát. Köszönöm szépen. Um, I, Esetleg bárki más az ALDE részéről hozzá akar szólni? Zöldek? Mégis? Ó! Rui Tavares. Én nem Rui vagyok, de nem baj. Minden esetre parlamenti képviselőnek nem, parlamenti képviselőként nem tudok megállt parancsolni a számnak. Tehát most vagy kritikákat fogalmazok meg, azért mert túlságosan ellentmondásos javaslatok érkeznek, vagy pedig azt látom, hogy a zöldek gondolataival ez teljes mértékben ellentétes, vagy pedig néha van olyan is, hogy minden tetszik, és most éppen ez az eset forog fel. Köszönöm, Ashley. Oleg. Lehet, hogy nem kellene hozzászólni nekem, mert nem eurót alkalmazunk hazámban. Ugye itt az 500 eurós bankjegyekről szeretnék még egy külön gondolatot hozzáfűzni. Ez rendkívül fontos szerepet tölt be a pénzmosás és más bűnözői tevékenységek életében. Most Esli úr következik. Köszönöm szépen! egy kicsit nem tetszik az, hogy a módosítások nem találhatók a végső kompromisszumokban. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos az, hogy ne csak a eurót védjük a csalástól, a pénzhamisítástól, hanem minden európai valutát a szubszidiaritás elve alapján is. És ebben a véleményben szerintem a szubszidiaritás elve sérül, mert minimális büntetési tételeket fogalmaz meg. Ez jobb lenne, hogyha a tagállamokra hagyjuk, úgyhogy ezért az ICR nem fogja támogatni ezt a jelentést, véleményt. Mások hozzá kívánnak szólni? Nem? Talán a bizottság. A bizottság hozzá kíván szólni? Igen. Köszönöm szépen. Szeretnénk gratulálni a jelentéstevő munkájához. Nagyon meggyőző és nagyon gyümölcsöző az együttműködés, a módosítások is tetszenek nekünk. A bizottság teljes mértékben támogatni tudja ezt a kezdeményezést és nagyon sok módosítást, főként azokat a módosításokat, amelyek a kont ö, jelentéstevőitől, illetve árnyék jelentéstevőitől érkezett. Tetszik nekünk az, hogy a minimális standardek és a maximális büntetési tételek támogatásra találtak, sőt, még tovább erősítik őket azzal, hogy a hamisítás ellen különböző eszközöket kívánnak bevetni. Nagyon fontos tehát az, hogy referenciákat őrizzünk meg a Genfi egyezménnyel kapcsolatban, Genfi konvencióval kapcsolatban, főként a diszkrimináció mentesség elve a különböző valuták között egy ilyen alapelv, ami számunkra rendkívül fontos, és valóban ez a mostani javaslat a Genfi egyezményre épít. Tehát a bizottságnak még egyszer hangsúlyozom, nagyon tetszik az, hogy ilyen jó irányba módosították. Köszönöm szépen, Lisa, a munkádat. És köszönöm azt a támogatást is, amit nyújtottál nekünk. So, I think we have here... És itt vannak azok a kollégák is, akik hozzám hasonlóan ugye hálásak neked. 500 megjegyzést kaptunk, és 200 további kiegészítést. Ez is mutatja, hogy mennyire fontos és bonyolult téma ez. Eslének pedig köszönöm a módosítókat, kompromisszumra jutottunk. A büntetéseket kivezettük, és maximum és minimum határértékeket állapítottunk meg. Nem sikerült mindenben konszenzusra jutni, de nagyon hasznos volt ez az egész eljárás, és nagyon jó volt veletek együttműködni. Mi is köszönjük. Szeptember 24-én, vagyis most és itt, néhány percen belül fogunk erről szavazni. Az illetékes bizottság mm, október 3-án foglalkozik vele, és aztán megy a plenárisra. Majdnem határidőre sikerült ezt letudnunk, illetve pontosan, akkor most áttérünk a szavazás. you've got your cards, can you plug them in? Mindenki behozta a szavazókártyáját? Akkor most próbaszavazást tartunk. Mindenki nyomja meg a számára a legkedvesebb gombot. Még a sajátom sem működik. Na most igen. Kinek nincs kártyája? Ott márnak nincs itt. Svennek sem. Akkor majd, ha számolni kell, akkor, és ezen múlik, akkor némi értöket elfelejtjük. De lehet, hogy az új szövetségek kialakulásának is eh, generátorává válhat az, hogyha valaki csak kézzel szavaz. Láttam szent, hogy már Wernerrel egyeztet, úgyhogy... There's, there's a lot of fraternizing going on. <laughs> Nagyon nagy barátkozás vagy ott. Na nézzük. You've turned it. Did you do a test? Yeah, I did. Yeah, okay. Right, okay. Lement a próba szavazás, működik, jó? 47-es módosító kitámogatja ellene tartózkodás elutasítva. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 60 Ja, már a célról kéne szavaznunk? Jó. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a célt. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellette elnökasszony fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a 8-as és a 76-os megegyeznek egymással, és a tárgyalások során abban egyeztünk meg, hogy a delegált aktusok a vonatkozó részt kiiktatjuk, és a jogvitákra vonatkozó rész pedig vissza kell, hogy jöjjön ide. Tehát itt mínusz jelentesenek odaérteni a szóbeli egyeztetés. Vissza is valhatta volna, kollega úr. Tehát az előadó nem támogatja ezt a két módosítót. Mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene nem egyértelmű nekem. 77-es mellette ellene tartózkodás. Ebből drótos szavazás lesz. egyel több liberális szavazatunk van. Akkor én nem szavazok, jó? Elutasítva. Itt nincs koalíció, ha te igennel szavazol, én nemmel. Kilences mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. G mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene tartóz... Ellenőrizzük a 11-es, kérem szavazzon a géppel. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, 27-13 arányban elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, I kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, L mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, P mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogad, elutasítottuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45-ös helyett R kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most egy elektronikus zárószavazás következik a szövegről előbb. Lezárom a szavazást egy tartózkodás mellett majdnem hangulag elfogadtuk. Két szavazatot hozzáadjuk, akkor 44. És most a jogalkotás javaslatról is szavazunk külön. Lehet, hogy itt is ugyanaz az eredmény lesz? Nagyon gyakran eltér a két eredmény. És ugyanazzal az eredménnyel elfogadtuk a jogalkotási javaslatot is. A mandátumról is szavaznunk kell. A 70-es szabály alapján az előadótól feltételezem, hogy ő is szeretné ezt megéteni. Köszönöm minden árnyék előadónak és többi kollégának az együttműködést a jelentés kapcsán. Nagyon kényes kérdésekkel foglalkoztunk benne. A háromoldalú egyeztetés során most így tudjuk mivel indokolni az álláspontunkat, és azt javaslom, hogy ne a plenárisra menjünk ezután ezzel a szöveggel, hanem a háromoldalú egyeztetésre először. Ehhez viszont mandátum kell a tárgyaláshoz, a mandátum maga a jelentés, és a tárgyaló delegáció tagjai a szokásos személyek, tehát az elnök, alelnök, az előadó és az árnyék előadók. Most kérem, hogy elektronikusan erősítsék meg a tárgyaló delegáció mandátumát. 41 igen, 3 ellenszavazat mellett, plusz két manuális szavazat tartózkodás nélkül, akkor a mandátumot is megszavaztuk a oldó egyeztetéshez. Most rátérünk a 13-as pontra, az euró és egyéb pénznemek hamisítása szembeni védelme. Mindenki kész a szavazásra? Akkor vágjunk bele ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette. Nem, nem, nem. Hatosról szavazunk mellette. El, mellette, mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 8-as mellette ellene tartózkodás nem fogadtuk el, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es visszavonták, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A 13-ast visszavonták, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. És akkor egy elektronikus zárószavazást kérek még, és majd hozzáadjuk a két kézzel szavazó szavazatát. Ha mindenki szavazatot, akkor megállapítom, hogy 39 igen, 4 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadtuk a véleménytervezetet. Akkor... for the votes. Ennyi volt akkor a szavazás. Azt hiszem. Egy kicsit korai még. elkezdeni a következő napi rendi pontot.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 Okay, um... Rendben van. Titella úr, a jelentés tevője. az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentésének úton van ide. Egy kicsit korábban végeztünk a szavazással, ő egyelőre még elnököl az egyik egyeztetésen, nem sokára megérkezik, és akkor tudjuk folytatni a munkát, addig viszont egy rövid szünetet tartunk. Okay. Uh... Rendben van. Gianni befutott, úgyhogy akkor folytathatjuk is a munkát. Gianni nem késett el, de már egyébként is spóroltunk időt. Ne vesztegessük el a megspórolt időt. Az Európai Központi Bank 2012. évi éves jelentése következik. Természetesen a 2012-es jelentésről van most szó, de valószínűleg eh, hallunk majd arról is, hogy 2013-ban mit is tesz az LKB. Megadom most a jelentéstevőnek a szót, hogy vezesse be a témát. Csend. Köszönöm szépen minden kollégának a türelmet is, amivel megvártak engem. De hát most éppen a Budget Conciliationről jöttem, ugyanis ott elnökölök. Úgyhogy fontos számomra az, hogy mind a két feladatnak meg tudjak felelni. Nos, hát először is szeretném elmondani, hogy köszönöm szépen a 247 módosítást, amit kaptam. Ezeknek a módosításoknak a megvizsgálása után úgy tűnik, hogy hat központi kérdés köré csoportosulnak ezek. Az SND és az ALDE számára egyértelműen kiderül, hogy a LKB e pozitív szerepet játszott az eurozóna stabilizációja tekintetében. A parlamenten belül igen nagy igény mutatkozik a, a központi bank, az Európai Központi Bank nagyobb átláthatósága érdekében. Ugye most az LKB új hatásköröket is magára vállalt, amelyek további átláthatóságot követelnek. Éppen ezért Gál Pelc képviselőnek köszönöm a módosítását, aki szeretné, hogyha a Governing Council jegyzőkönyveit nyilvánosságra hoznák. Szerintem ez rendkívül fontos, a többi módosításból is kiderül az, hogy az LKB-nak többet kellene tennie a reálgazdaság ösztönzésére, és főként a kis- és középvállalkozások támogatásában. Igen sok módosítás érkezett ebben a tekintetben, és többen azt szorgalmazzák, hogy a mi volt Fund for Landing jellegű angol programhoz hasonló európai program is jöjjön létre, és ugyanakkor olyan témák is megjelennek, mint például a megszorító intézkedésekre vonatkozó politikáktól való elhatárolódás. Nos, ezt a vonalat a GUE és a szocialisták támogatják, de a néppárt nem. Azután. A kizárólagosan az árstabilitást mandátumának tekintő politikától egy kicsit nyitni kellene több ö, képviselő szerint. Az euró megerősítése szintén fontos ö, napirendi pont számunkra. Gál Pelc képviselő nagyon jó ö, alapot ad a vitára, és a következő árnyékjelentéstevőkkel történő egyeztetés, amelyre csütörtökön kerül sor, minden ott meg fogjuk vitatni ezeket a javaslatokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig következnek az árnyékjelentéstevők néppárt részéről. Gál Perc asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is ezt a munkát, amit végzett. Nagyon sok módosító érkezett ehhez a jelentéshez mint ahogy a jelentéstevő megfogalmazta azért csoportostani lehet ezeket a módostókat. szerintem a legfontosabb célunk az lehet hogy hasonlóan az előző évi jelentésekhez ez a jelentés is egy hozzáadott értékkel bró tartalommal tudjunk majd megfogalmazni. néhány gondolatot talán nem is a módostókhoz hanem majd összességében a kompromisszumokhoz szeretnék mondani a kiindulási pontja a néppártnak ugyanaz ami tavaly volt tehát végül is az ekb nak az évi jelentésében is nagyon fontosnak tartjuk hogy ragaszkodjunk ahhoz a tényhez hogy a szerződésekben világosan meg van fogalmazva hogy mi a központi banknak az egyetlen és fő szerepe ez nem más mint az árfolyam és a közös valutának az eurónak a stabilan tartása nagyon fontosnak tartom és látom is hogy minden eh, tagállamban fontos hogy a munkanélküliséget javtani tudjuk eh, gazdaságélénktés legyen a kkv k felé egy hitelezési eh, növekedés legyen de azt gondolom hogy ez nem az ekb nak a feladata ez egy óhaj lehet de nem tartom szükségesnek hogy ebben a jelentésben bár ismerjük ezt a tényt ezt tovább hangsúlyozzuk fontosnak tartom azt a tényt is eh, elismerni hogy az ekb nek a múlt évben az ltro és az omt műveletek eh, területén nagyon fontos eh, feladata volt mert ha ez nem lett volna akkor nyilvánvalóan árfolyamingadozás lett volna sokkal nagyobb pénzknálat lett volna a piacon vagy éppen ezek akár rossz részvények formájában is megjelenhettek volna és ebből árfolyamnövekedés állhatott volna elő ugyanakkor eh, ezt a tényt eh, mint tényt kezelném és eh, nem foglalkoznék a későbbi használatukkal. nagyon fontosnak tartom kiemelni a two thousand and twelve júliusi döntést aminek keretében az ekb nek az irányadó kamatlábait csökkentették azonban egyet kell értenem számos kollégával akik úgy vélik hogy a tartósan alacsony kamatláb akár torzulásokhoz is vezethet és a gazdaság visszaeséséhez is eh, vezethet eh, hosszú távon. nagyon sok módostóban előjött a bankrendszer támogatásának eh, feltételekhez kötése. én tartom még mindig azt a véleményt hogy a reálgazdaságnak ezen feltételektől függetlenül kell akár önmagától is vagy más módon beindulni nem pedig ezen módon. megfontolandónak tartom továbbá hogy a monetáris politikában használatos új eszközöket vezessünk be annak érdekében hogy a transzmissziós politika hatékonyabb legyen vagy hogy egyes országokban a túlzott kamatlábak csökkenjenek azt gondolom hogy az európai gazdasági és üzleti szektornak a nem elégséges növekedése elsősorban nem a bankszektor által knált elégtelen voltának köszönhető. fontosnak tartom kiemelni még a two thousand and twelve évi értékpapr piaci program szerepét az államadósságok kezelésében azonban ki szeretném emelni azt hogy eh, a bankszektor és a kormányok vonatkozásában ezt nem eh, tartom eh, nem tudom tartós megoldásnak tekinteni. meggyőződésem hogy a központi banknak nem feladata a kormányoknak a feltőkéstése sem pedig az államkötvények kamatlábainak az effektv befolyásolása üdvözlendőnek tartom azt is hogy ezen műveleteknek nem voltak mennyiségi korlátai azt is fontosnak tartom hogy ezek majd akár a jövőben vagy közeljövőben az esfs és esm programokhoz kapcsolódó szigorú feltételekkel össze lesznek esetleg kapcsolva. egyetértek azon képviselőkkel E, akik azt e, javasolták módostóikban hogy az ekb küldjön világos jelzést a mennyiségi könnytési politika e, területén hogy milyen intézkedéseket tesz és azt pedig támogatni tudom hogy az ekb mielőbb kezdje meg ezen eszközöknek a kivezetését a piacról hogyha csökken a feszültség a bankszektorban nem tartom jó gondolatnak és nem tudom azokat a módostókat támogatni ami a bank inflációs céljának a megemelését eh, támogatja bármi legyen is a háttere bármilyen tagállami vagy államadósság eh, kezelés fedezetéként eh, kerülne erre sor sem azokat amely a fedezeti követelményeknek a csökkentését támogatná nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni hogy valóban az ekb nak demokratikusnak kell lenni működése tekintetében is azonban ezt egy kicsit máshogy közeltem meg eh, mint néhány módostóban megközeltésre eh, került. én a függetlenséget a mandátum utáni értem mégpedig a mandátum meghatározására került az ekb nak a szerződésben és ettől kezdve gondolom a függetlenséget és a demokráciát vizsgálni ebből adódóan gondolom azt vizsgálni. nagyon fontosnak tartom azokat a javaslatokat ami a monetáris párbeszéd és az rásbeli választ igénylő kérdések tekintetében fogalmazódott meg ezt, erősteni is lehetne ezt a gyakorlatot. egyetértek mindazokkal a képviselőkkel nagyon sokszor elhangzott itt is a bizottságban a plenáris ülésen is hogy a bankunió kapcsán kialakult új felügyeleti munkát és a banknak a monetáris tevékenységéből adódó munkát minden szempontból el kell különteni egymástól. egy utolsó megjegyzésem a volcker szabályra vonatkozna nemigen értettem hogy ez a javaslat ez mit akar de gondolom a shadow meetingen majd lesz alkalmunk arra hogy ezt megvizsgáljuk mégpedig a betéti és befektetési bankok szétválasztásának a kérdéséről van szó itt kváncsi lennék azért a többi jelentéstevőnek a véleményére is. nagyon sok egyéb módostó is érkezett gy a eurónak a nemzetközi valutaként történő megjelenése vagy éppen a nőknek a jelenléte az ekb igazgatótanácsában azonban ezek eh, azon túl hogy nagyon érdekes kérdések inkább a mm, shadow meetingeknek a tárgya lenne ezeknek a megbeszélése. köszönöm elnök asszony hogy elmondhattam a véleményemet és várom a jelentéstevővel a közös munkát. Thank you very much. Uh, now for the... Nagyon, nagyon szépen köszönjük. Nils Torvács következik az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a szöveget. Nem szeretnék most az összes módosítóra kitérni, mert néhányukról már egyébként is szó esett, és néhányuk kevésé releváns. Véleményem szerint csak kettőt-hármat emelnék ki. Először is nem gondolom, hogy itt kellene szerződés módosítást kérnünk. Úgy gondolom, ez teljesen meghaladna ennek a jelentésnek a kereteit. Szilvi mellett ülök, igaz, hogy ő elment, de ő benyújtott egy módosítót, az akadémiai és intellektuális politikai vitára vonatkozóan, amelyre szükség lenne. Úgy gondolom, ezt nem kellene kifejezetten hangsúlyoznunk ebben a jelentésben. De persze nincs semmi kivetni való ebben, nincs ezzel semmi gond, de semmiképpen sem támogatjuk a szerződés módosításra vonatkozó követeléseket jelen pillanatban. Még akkor is, hogyha intellektuális eszmecserét erről persze lehet folytatni. A második kérdés, vagy meglátás a, az árfolyampolitikára vonatkozik. Az árfolyampolitikát általában a tagállamok kompetenciájába utaljuk. Gyakorlatilag ez egy ágazati kérdés is. Emlékezni kellene arra, hogy mi történt a 70-es években, amikor megpróbáltuk a gazdasági problémákat megoldani, mégpedig úgy, hogy leértékeltük a különböző pénznemeket. Ez a leértékelés persze kezdetben mindig nagyon kellemes, meleg érzéssel tölt el bennünket, de aztán egyre kaotikusabbá válik a helyzet. Ugyanez igaz az euróra is, tehát úgy gondolom, hogy nem így kellene közelíteni a problémához, ezért a 14-től 16-osig terjedő módosítót elutasítjuk. A harmadik fontos kérdés az átláthatóság és a demokratikus elszámoltathatóság, vagy demokratikus ellenőrzés. Mindenki hangsúlyozza, mennyire fontos a demokratikus ellenőrzés és az elszámoltathatóság, de ezt nem szabad fügefa levélként alkalmazni, amikor az LKB függetlenségéről van szó, nem szabad ezzel elkendőzni az esetleges a függetlenség területén bekövetkező veszteséget, tehát az LKB-nek mindenképpen függetlenség, függetlennek kell lennie. Úgy gondolom, a nagyobb átláthatóság semmiképpen sem lenne rossz, mindenek előtt, amikor a trojkáról van szó, aminek ugye az LKB is része. A jelentés ezen részén ről úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk. Összességében gyümölcsöző vitára, eszmecserére számítok Pitella kollégával, és úgy gondolom, biztosan sikerül majd egy-két ellentétet feloldanunk. Köszönöm elnök asszony, köszönöm szépen. A zöldek részéről kinyilatkozik Sven. Eva Zsulli, az árnyék tevünk, de ő ma nem tud itt lenni, így felolvasom az ő nyilatkozatát. Először is köszönjük szépen a kiváló jelentéstervezetet, ez nagyon jó alapját képezi a munkának. Először is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a jelentéstervezet nem említi meg az LKB szerepvállalását a trojkán belül, ezért úgy gondoljuk, nagyon fontos lenne igenis hangsúlyozni a trojka módusz operandiát és az LKB szerepét mindebben. Mindenképpen fontosnak tartjuk definiálni a felelősség kiterjedését az EKB részéről, a támogatási programokban való szerepvállalást, és úgy hogy nagyon fontos, hogy ne túl optimista szenárióknak megfelelően alakítsák ki a különböző támogatási programokat. Emellett Fontosnak tartjuk, fontos lépésnek tartjuk a nagyobb arányú átláthatóság felé, hogyha az LKB bajba jutott országokban való szerepvállalása kontextusában, ahogyan a 212 módosítónkban hangsúlyozzuk is, világos legyen, hogy az inszolvencia fogalom használatakor tisztázzuk, miről is van szó, ugyanis ez különböző tényállásoknak, tényállásokra utalhat. Az általam utóbb felolvasott mondat nagyon hosszú, ez némileg a középiskolás latin órákra emlékeztet engem. Folytatom. Mindenképpen fontosnak tartjuk harmadsorban a 146-os módosítónkat, amelyben arra szólítjuk fel az LKB-t, hogy a Nemzeti Központi Bankok és az LKB közötti titkos megállapodásokat fedje fel, ide tartoznak a különböző értékpapírokra vonatkozó adatok, köztük szerepelnek az államkötvények és azok az államkötvények, amelyek szerepelhetnek az euróvezeti bankok mérlegében. Negyedsorban a sürgősségi likviditási támogatásra vonatkozóan szeretnénk, hogyha az LKB növelni az átláthatóságot és nyilvánossá tenné országokra lebontva az érintett intézetek számát, és nyilvánosá tenné a vonatkozó kamatlábakat is. ...216 milliárd euró összességében a szóban forgó összeg, ez nem elhanyagolható. Emlékeztetnünk kell az LKB továbbá azon kötelezettségvállalására, hogy nyilvánosságra hozzam eh, azokat a jogi dokumentumokat, amelyek a különböző támogatási programokhoz kapcsolódnak, emellett új mechanizmusokra is szükség van, amelyek eh, növelik a demokratikus ellenőrzést a különböző kigazítási programok fölött. Néhány módosítónk arra vonatkozik, hogy a KKV-k hitelhez való hozzáférését javítsa, különösen érzékeny pontnak tartjuk azt, hogy kötelezővé tegyük a bankok számára önprogramok programok indítását, amelyekkel a likviditás növelhető a kkv körében, és emellett szükség van véleményünk szerint olyan nem hagyományos intézkedésekre, amelyek javítják a kkv forrásokhoz való hozzáférését. Ez mindenképpen indokolt, különös tekintettel arra, hogy a ágazat támogatásokat kapott az elmúlt időszakban a válságra hivatkozva. Emellett a Tremóza és Szilvi Gulár módosítói tartoznak ide, valamint a Balc féle 70-es módosító és Bazeszko módosítója, ezeket szeretném még hangsúlyozni, amelyek mind arra irányulnak, hogy a, az EKB által támogatott hitelintézetek számára feltételrendszert kell megfogalmazni, amely körében ezek a támogatott bankok támogatják, illetve növelik a KKV-knak nyújtott hitel lehetőségeket. Végezetül úgy gondoljuk, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a jelentés bankunióra vonatkozó részét megerősítsük. Fontos lenne utalni egy hatékony supranacionális, tehát nemzetek feletti backstopra, és emellett megerősített normákra lenne szükség a betét garancia rendszerek tekintetében. Továbbá átfogó, átlátható és hiteles keretrendszert kell biztosítani az olyan bankok likviditásának garantálására, meg elengedhetetlenek a gazdaság likviditása szempontjából. Szeretném továbbá hangsúlyozni, hogy nagyon óvatosan bánunk azokkal a módosítókkal, amelyek véleményünk szerint túl messzire mennek. A Langenféle 24-es módosító például azt sérelmezi, hogy a kamatláb túl alacsony, úgy gondolom, e, hogy itt e, nehézségekbe ütközünk. Epping kolléga pedig megpróbálja a jelentést arra használni, hogy kifejezésre juttassa, hogy a kötvényvásárlási programok illegálisak. Úgy gondoljuk, ez teljesen e, elfogadhatatlan, hogy ezt a jelentést eszközül használjuk arra, hogy ezt megállapítsuk, vagy kijelentsük, várjuk a különböző, a következő együttműködést és a kompromisszumos megoldásokat köszönjük. Ha még valaki szeretne felszólalni, kérem jelezze, mielőtt újra megadnám a szót a jelentéstevőnek, szeretném megkérni az asszisztenseket, hogy a 16-os napi rend és 15-ös napi rendi pont számára szükséges szereplőket tájékoztassák, hogy legyenek szívesek ide fáradni. Danuta Hübner Domenici képviselő, Jürgen Klőte, Lambrechts képviselő, jó magam, mi kell, hogy itt legyünk mindenképpen, hogy a szümbönféle jelentést megtárgyaljuk, és a 16-os pontban illetékeseket is szeretném ide kéretni. Jó lenne, hogyha itt lennének, amikor elkezdjük tárgyalni a napirendi pontjukat. Most akkor visszaadom a szót Jenny-nek. 20 perced van, Jenny. Köszönöm, 10 másodperc is elég lesz. Mindenkinek szeretném megköszönni a munkáját. Ismertem egyébként az álláspontokat, ismertem a módosításokat, azt hiszem, hogy nagyon sok egybeesés van, konvergencia az átláthatósággal kapcsolatban főleg, de más gondolatokkal kapcsolatban is. Csütörtök délelőtt fogunk találkozni az árnyékjelentéstevőkkel, és remélem, hogy akkor majd további előrelépésről számolhatunk be, és olyan jelentést tudunk majd megalkotni, amely ebben a szakbizottságban minden bizonyal nagy többséget fog maga mögött tudni. Okay, thank you very much. Rendben, köszönöm szépen. The timetable uh, is that uh, we are going to... Menetrend. november 4-én vagy 5-én fogunk szavazni, és decemberben szeretnénk plenárisra vinni. Nos, nem akarunk most 16.35-ig várni, de egy rövid, egy rövid kis szünetet azért tartunk, tehát mondjuk negyedkor kérem, hogy mindenki legyen itt, mert akkor 20 perccel hamarabb vége lesz az egész ülésnek. Sel. Jean-Paul, nincs probléma? Nem, semmilyen probléma. De azt hiszem, hogy ha most tovább várunk, akkor mindenki el fog menekülni. Nincsen egy másik téma, amivel most foglalkozhatnánk? Mert szerintem kb. ketten maradunk itt különben a végére. Persze örülök, hogyha tett tett lehetek önnel, de azért mégiscsak, hogyha három órára felfüggesztjük az ülést, akkor mindenki el fog tűnni végleg. I was only going to suspend it for quarter of an hour, not three quarters. Nem, csak negyed órára fogom felfüggeszteni az ülést. Vagy ezt szerettem volna, mert szeretném, hogyha itt lennének azok az emberek, akik a 1635-ös témához hozzá kell, hogy szóljanak itt vagyunk, de van, aki nincs itt. Ez nagyon jó, hogy Kay itt van, de azért lehet, hogy más kollégák is szeretnének hozzászólni ehhez a témához. A helyreállítás és szanálási keretrendszerrel kapcsolatban. Úgyhogy azt javaslom, hogy 16.35-öt írtunk ide, próbáljuk meg 1615 kor elkezdeni, hogy megérkezzenek azok is, akiket várunk. És aztán lesznek még a fizetési számlák is. Mert különben Itt malmozunk. Assistants and others are already uh, busily texting there. Látom, hogy egyesek már uh, nagyon szorgalmasan írogatják az SMS-eket a képviselőknek, hogy jöjjenek minél hamarabb ide akkor legyen 10 perc, jó, Jean-Paul? De hogyha bármiről szeretnél beszélni, annál jobb. Advocate General's opinion on short selling, this might be interesting. Short sellingről egyes vélemények, ez például érdekes téma lehet.

Okay, right, let's, let's resume. Rendben, akkor folytassuk a munkát. Itt vannak a fontosabb szereplők Kéj jelentésével kapcsolatban, de sajnos az eszendi részéről Leonardo nincs itt. De azért van itt egy levél tőle, amit fel fognak olvasni, de az is lehet, hogy én magam fogom felolvasni. Főként miután olaszul van ez a levél, ez azért érdekes lesz. De akkor megadom Kénynek a szót a jelentéstervezet kapcsán. Köszönöm szépen. Általános érdek, értelemben igen nagy egybeesések vannak a különböző frakciók által eladott módosítások között. De ugyanakkor jelentéstevőként a legnagyobb többségét ezeknek a módosításoknak támogatni tudom, mert ezek nagyon jól, tehát jó, javítják a jelenlegi szöveget. Miután igen nagy a konszenzus, ezért a múlt héten sikerült a kompromisszumokat ki összeállítanom, és bárkit ez érdekel, oda fogom adni. De azért vannak területek, néhány terület, azzal kapcsolat, vagy néhány olyan terület, amelyekkel kapcsolatban nem tudtam, hogy hová is kívánnak eljutni a kollégák, tehát remélem, hogy majd most erre fény derül, mert egy kicsit zavarosnak tartom őket. A saját módosításaim. Nagyon kevés ilyen volt, csak új információkat tettem hozzá, olyan információkat, amelyek azóta jelentek meg ezzel a témakörrel kapcsolatban, mióta elkezdtük a munkánkat. Szerettem volna világosá tenni néhány kételyt is, ugyanis többen jelezték számomra, hogy egy kicsit zavarosított a szöveg, ezeket próbáltam kikerülni. Tehát nagyon, sok, nagyon nagy a konszenzus. Az első ilyen témakör a biztosítási piac. Ahogyan elmondtuk már az első eszmecsere során, ez egy igen korlátozott terület. Itt két jelentés jelent meg az eredeti jelentés óta. A Nemzetközi Biztosító Egyesület által. Ez egy igen magas szintű munka, és még nagyon sokat kell tenni egészen addig, amíg európai szinten lehet jogalkotást gyakorolni a témával kapcsolatban. Egyfajta globálisan szisztemikus kockázatokat rejtő területekről van itt szó. Az európai biztosítási cégek, társaságok számára próbáljuk tehát ezt világosá területni. Azt szeretnénk elérni, hogy az Omnibus 2 először valósuljon meg, és majd utána menjünk tovább. Tehát nem szeretném, hogyha a most még folyamatban lévő fájlokat megakadályozni a mostani jelentés a kiteljesedésben. A saját módosításaim a CSD-től szerettem volna ha a CSDR fájlhoz ezt jobban hozzá kötjük, és szeretném azt is, hogyha a bizottság elmondaná, hogy ezen a területen mi történt az elmúlt időszakban. És ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a területek, amelyek kulcsfontosságúra válnak, akkor, amikor válsághelyzetről beszélünk, de ugyanakkor a CSDI definícióját kellene kitágítani az alapszolgáltatásokkal kapcsolatban, ugyanis ezek kritikus területek, de ez a definíció ez egy kicsit túl tág. Jó lenne, hogyha tehát ezt szűkítenénk ezt a definíciót. Aztán van itt még más kérdések is vannak itt még. A CC Peak-re gondolok. Amióta ezt a jelentést megírtuk, a pénzügyi piacok infrastruktúrái nagyon sok változás történt. Úgyhogy a különböző árnyékjelentéstevőket figyelembe is vették. Nemzetközi konvergenciára van szükség, és a CCP-k határokon átnyúló tevékenységét kell mindenképpen figyelembe venni, úgyhogy a globális konvergencia a fő cél. Ezt kellene módosításainkban is jelezni. Ezzel a területtel kapcsolatos tehát a legtöbb aggodalma, kételje. A CCT-ket a recovery planbe kell beépíteni, de ugyanakkor ezt is elismét, elismerem, hogy a central clearing alá tartozó termékeket másként kell kezelni. Különböző piaci szereplőknek a speciális tényállásukat figyelembe kell venni. Aztán kontextusba szeretnénk helyezni a CCP-k azt mondják számunkra, hogy a ring fencing számukra azért fontos, mert a fedezett témája miatt. Azt kell elkerülni, hogy esetlegesen konfliktusos két konfliktusok két konfliktust egymással ne állítsunk szembe. Ezek olyan területek, amelyeket nagyon át kell gondolni, és meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyire konfliktusos az adott terület. És itt meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyire lesznek nézeteltérések a jövő héten, majd a tevők ülésén ez ki is fog derülni. Az én célom a módosításaimmal az volt, hogy a szanálási hatóság számára biztosítsunk világos kereteket. A CCP-k olyan mm, alapokon kellene, hogy dolgozzanak, hogy tudják, hogy léteznek számukra további eszközök a szanálás, illetve a helyreállítás, terül, a helyreállítás kapcsán. A szélesebb piac, vagy akár a vevők eszetjeinek megőrzése érdekében. Meg kell akadályozni a 2008-hoz hasonló összeomlást, de ugyanakkor nagyon világosan kell ö, fogalmazni, olyan helyzetekre dolgozzuk ki ezt a, hely, ezt a az anyagot, amelyekkel még nem találkoztunk, tehát ezt nem szabad félváról venni. A legfőbb aggodalmam az a folyamatosság biztosítása, és ezzel kapcsolatban rugalmasságot kell biztosítani. Tehát a helyreállítási hatóság számára adjunk rugalmasságot, ugyanis a hatóságot be kell vonni a szanálási és helyreállítási folyamatokba, amikor erre szükség van. A CCP-k közvetlen kapcsolatban állnak a clearing memberökkel, de nem a clearing memberök vevőivel, ügyfeleivel. És ilyenkor ugye védeni kell a ügyfeleket. Válság esetén nem szabad, hogy azok fizessék meg a a veszteségeteket, akik nem szólhatnak bele az egész folyamatba. De mindenre csak akkor <coughs> kerülhet sor, illetve akkor lehet szükség, hogyha a piacon a szisztemikus kockázat ezt megköveteli. Úgyhogy azt hiszem, hogy amennyiben a clearing memberök nem állnak már a clearing house mögött, ebben az esetben a hatóságot kell igénybe venni, bíráskodni. A következő hetek során majd meglátjuk, hogy ez az irány követhető-e. De én úgy gondolom, hogy igen széleskörű megállapodást tudunk biztosítani, és a bizottságot meg kell győznünk ezekről a különbségekről. A vevők tulajdonát kell védeni, és ez a végső cél. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Kay. Most akkor az árnyékelődők következnek. A néppárt részéről Danuta Hübner. Köszönöm szépen. Elnézést el kell mennem gyorsan, mert egy másik bizottságban elnökölök. Na, köszönöm Kevinnek, hogy sikerült kompromisszumokat alkotnia múlt héten és egyetértek vele abban, hogy az a tény, hogy ez egyáltalán lehetséges volt, azt mutatja, hogy van közös nevező az árnyék előadók és az előadók között, és remélem, hogy ezen az alapon további kompromisszumokat lehet majd más témákban is kötni. Néhány vita témáról szólnék röviden, amelyekben sikerült megegyezni és amelyek szerintem még alkalmasak a kompromisszumra. Például a helyreállítási és szanálási tervek, a CCPC rendszerben a szanálás fő célja az kell, hogy legyen, hogy a szolgáltatások fennmaradhassanak, és a pénzügyi piacok infrastruktúrájának vannak olyan részei, ahol amelyeknek a kiesése esetleg a szolgáltatások megszűnését vonná maga után. A csoportos helyreállítási terv a különböző szanálási szervezetekkel való közös megalkotása megint csak jó dolog, főleg, hogyha minden érintett jelen van. A kompromisszumok arra irányulnak, hogy a CCPC, nekem CCPC rezsimen belül a fő érintettek fogjanak össze, és nem automatikusan mindenki. Ami a CSD-ket illeti, a jelentés eredetileg ezeket meg akarta őrizni ezeknek az elsődleges rendezési funkcióját. Most a kompromisszum azt mondja, hogy más egyéb hasonló szolgáltatásoknak is helye lehet a rendszerben. Ha jól értelmezem a kompromisszumokat, akkor átfogóbb megfogalmazást alkalmaznak a biztosítási ágazatra is, és megfogalmazzák, hogy fejlesztési és inszolvencia eszközökre is szükség van, és a 98-as megegyezésen túlmutató eljárásokat kell kidolgozni a szanálási rendszereken belül. Ugyanakkor egyetértek veled abban, hogy maradnak nyitott kérdések is, amelyeket nem lehet kompromisszumra vinni, vagy nem lehetett eddig kompromisszumra vinni, de hát jövő héten talán majd sikerül ezeket is feloldani. Főleg a, az ügyfelek és értékek viszonyát, illetve a a bűnös csődbejutás kérdésének vonatkozásában, illetve azon pontnak a meghatározása tekintetében, ahonnan el kell kezdeni a szanálást. Egyelőre nem világos számomra, hogy az önkéntes clearingben való részvétel, vagy pedig a CCP-k management tanácsának visszahívása is szerepel az intézkedések között. Minden esetre mozgás van itt, és jó irányba mutat ez a mozgás. Láthatóan az előadó is érti a kihívásokat. Látjuk, hogy a pénzügyi piacok válsága milyen kihívásokat fogalmazott meg számunkra. Köszönöm, és akkor most de szaladok. Köszönöm, Danuta. Nyilván, ha te és Zilés vezetsz, akkor nem maradhatsz már. Leonardo vagy más maradt még a témához értő? Én vagyok az egyik árnyék előadó, úgyhogy ha megengeditek, akkor elmondom a saját mondókámat. Én nem jutottam be túl sok módosítót, köszönöm Kate-nek a munkát mert egyetértek az eredeti koncepcióval, struktúrával alapvetően. Az egy jó ötlet, hogy egy egységes jogalkotást akarunk, amely minden szanálási mechanizmust egyszerre lefed. Jó ötlet lenne, ha nem lennének ennyire különbözőek ezek a szanálási rendszerek, és nem kötődne nekik hozzájuk számos egyéb jogalkotási területek. A legtöbb módosító ezt a problémát fogalmazza meg. Egy biztos, hogy a nemzetközi elvárásokat, normákat figyelembe kell venni, de kéjel is egyetértek abban, hogy ez, ezek még nem oldják meg a részlet problémákat, ha figyelembe vesszük őket, tehát nekünk mindenképpen részletesebb szabályozásra van szükségünk, mint sem a nemzetközi normák átvételére csupán. Csak olyan szövegre, amely összhangban van a nemzetközi normákkal. És ezt javaslom én is, talán több módosítomban is. A 80-as módosítomban az a kritikális, kritikai funkció definíciójáról van szó, és arról, hogy a CSD ö, szolgálat kiesés esetén mit tegyen. Itt ö, megfogalmazódnak a pontos célok, és az is, hogy hogyan kell őket elérni. A CCP-k okozzák a legtöbb fejtörést számunkra. A központi clearing mechanizmus általában a kétoldalú kétoldalú résztvevő feleket veszi figyelembe, de nem elég fontos a közvetítők kiválasztásának leírása, illetve azon szerződéses megállapodások ügye, amelyek ilyen esetben felmerülnek, és bizonyos más okból felmerülő veszteségek kérdésével sem foglalkoztunk előképpen. A, a veszteségeket nem mindig a CCP-k felelőtlensége okozza, más oka is lehet a veszteségeknek. A, a helyreállítás és szanálás valóban ugye külön választó, ha egy cég defaultol, akkor lehet resolutionról, vagy szanálásról beszélni. A helyreállítási terv és a szanálás közötti eljárásokat, kompetenciákat külön kell választani, és a bankok helyreállítása az egy speciális feladat, nem egyszerű cégek ezek, tehát itt nagyon részletekbe menő helyreállítási terve van szükség, az általánosnál részletesebbre, ugyanakkor meg kell őrizni a rugalmasságot, amíg lehet. Tehát részletes, de nem merev szabályozásra van szükség. Nem lehet, ha már lefektettük ezeket a szabályokat, azt, azokat liberálisan kezelni. Vannak hangok, a tanácstól jönnek ezek, hogy a helyreállítási tervek jelentőségét eddig valahogy elhanyagoltuk, pedig igenis kéne ebbe befektetni gondolatot és energiát. A, a szanálás az átvétel előtti eljárás, és ha így van, akkor pedig az interoperabilitás kérdéseit is meg kell vizsgálni. A clearing tag és az ügyfél között azonban adódhatnak olyan akadályok, amelyek a teljes transfert megakadályozzák és akkor még nem is beszéltünk a külső nyilvánosság bevonásáról, már pedig, ha egy cég sődbe megy, és azt egy másik cég átveszi, ezzel is foglalkozni kell. Ami a biztosítási kérdéseket illeti, biztos, hogy a biztosító cégek helyreállítása, szanálása megint csak egy speciális művelet, és nem hiszem azt, hogy létezik olyan általános szanálási keretszabályozás, amely képes ezekkel a specialitásokkal érdemben foglalkozni. Talán még bonyolultabb a biztosítók szanálása, mint a bankok szanálása, hiszen a biztosítóknál sok évtizedes lekötések, vállalások vannak, úgyhogy egy, ez mindig óriási vállalkozás, ha egy biztosítót szanálnak, és többször vallatunk mi is kísérletet abban, hogy ezt egy kicsit gyakorlatiasabb alapokra helyezzük. A határokon átnyúló mm, transferek és mögöttük jelentkező különbségek miatt ez továbbra is nehéz feladat, de talán azért mégiscsak vannak olyan részterületek és részproblémák, ahol már számolhatunk, építhetünk korábban alkalmazott megoldásokra, és ezeket akár formálisan is szabálykönyvbe vehetjük. A, egy cégnek az aktíváit ilyen esetben csődbiztosok kezelik, veszik át, és ha a vagyon kezelő maga is becsődöl, akkor mi lesz ezekkel a vagyon értékekkel? Tehát a vagyonkezelő eljárásai belső működését is érdemes górcső alá venni, mert a cég átvételek esetében a szerepük nem elhanyagolható. Ennyit kívántam elmondani módosítóim kapcsán. Remélem, hogy az árnyék előadó ülésén még további megfontolásokat is hozzáfűzhetek, ha el tudok menni erre. Most a zöldek következnek, Filip parancsolja. Sharon, and, uh, well, uh... Köszönöm szépen, Sharon. Gyakorlatilag... Uh, nos, ké? Úgy tűnik, uh, nem adott, hogy Vikivel fogok együttműködni minden egyes dossziéban. Most itt az esély, hogy veled működjek együtt. Nem, nem volt rossz. Vannak olyan emberek, akikkel nagyon jól együtt tudok dolgozni. Szóval, kezdjük azzal, hogy néhány általános dolgot tisztázunk. Először is kicsit aggaszt engem, hogy miközben az egész jogi keretet meghatározzuk a bankok számára, előnyt biztosítunk azoknak az intézeteknek, amelyek nem bankok, de versenyeznek velük. Ezért úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak nem szabad túl sokáig haboznia egy javaslattal. Például a bankokról szóló BRD irányelv alól nem szabad kibújniuk a nem banki intézeteknek, amelyek hasonló szolgáltatásokat nyújtanak. Mindenki tudja, hogy annyira nem vagyok a level playing field koncepciójának a szószólója, de talán mégiscsak a szabályozási környezetet tekintve ez lenne a célszerű. A második megjegyzés talán egy kicsit furcsa a nem banki intézeteket mind-mind egy kalap alá venni. Nincs itt egységes megoldás, amely minden intézetre tekintve jó volna. Aztán, ami az alapvető elemeket illeti, a CSD-k és cct k tekintetében a szanációra vonatkozó elemek egyetértünk. A CCP-k esetében egy széleskörű többség alakult ki, de itt kialakulhat egy rendszerszintű kockázat, ezzel kezdeni kell valamit. Emlékszem arra, hogy sokan nagyon büszkélkedtek ezekkel az új eszközökkel, a CDS új eszközével, amely gyakorlatilag egy jó eszköz, és egy centünkbe se kerül, mondták akkor sokan, de hát végül az amerikai adófizetőnek kellett állni a számlát. Úgy gondolom eddig, tehát jó munka zajlott ezen a téren, és a CSD-k és a ccp k területén még nem történt minden esetre sok minden. Volt egy vita a BRD er kapcsán is, a jelen vitához hasonlóan. Fontos, hogy a kiszámíthatóság és a diszkréció között találjunk egy egyensúlyt. Nyilván senki sem kívánhatja, hogy egy számítógép működtessen egy intézményt, ugyanakkor azonban az sem lehet, hogy egy adminisztratív hatóságnak legyen teljes körű kompetenciája, amely aztán tevőlegesen vagy tétlensége révén pénzügyi károkat okoz a társadalomban. Fontos hogy a e két fontos követelmény között megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt, tehát a kiszámíthatóság és a másik általam említett oldal között. Fontos elem az is, hogy biztosítsuk, hogy bármiféle eltérés a rendes szabálytól indokolt kell, hogy legyen. nincs gond a piaci résztvevők esetében felmerülő költségekkel, hiszen itt arról van szó, hogy a jogalkotó az egész társadalom érdekeit tartja szem előtt, és hogyha ez azt jelenti, hogy a rendszer szereplői költségei növekednek, akkor ez rendben van. Eddig is már túl sok költséget ruháztak át a e- társadalom egészére. Ami a biztosításokat illeti, a Szolvencia kettő révén nagyon megerősítettük a rendszert. Tudjuk, hogy az ágazat nagyon ellenáll ennek. Érdekes volt meghallgatni drági elnököt ezzel kapcsolatosan, és az ő érvelését a szimetria mellett. Persze, nyilván nagyon nagyok a különbségek a különböző intézmények között, biztosító intézetek között. Nagyon különböző lehet a tevékenységük. Egy-egy esetben nagyobb a kiszámíthatóság és az előrejelezhetőség, más esetekben viszont órákon belül változhat a helyzet, és ez esetben Mindenképpen különbséget kell tenni a különféle intézmények között, ami a biztosítók szanálásának rendszerét illeti. A 27, 28, 29 és 97-es módosítókat ennek megfelelően fogalmaztuk meg, Daviddel, aki itt mellettem. Úgy tűnik, hogy a backstoppal kapcsolatos javaslatunkat nem foglalták bele a szövegbe, érdekelne, hogy ez miért van így. Érdekelne, hogy ez azért van-e, mert nem támogatja annak tartalmát, avagy másokból kifolyólag történt. Ami az árnyékbankokat illeti, azt láthatjuk, hogy a banki tevékenység egy jelentős része áttevődik a bankon kívüli intézményekre. Úgy gondolom, itt egyfajta piaci torzulás történik, hogyha a hivatalos bankokra kötelezettségeket rovunk ki, miközben a bankon kívüli intézményekre, amelyek banki szolgáltatásokat nyújtanak, nem vonatkoztatjuk ezeket a szabályokat. Szerintem ugyanazon kockázat esetében ugyanolyan szabályoknak kell érvényesülniük. Vagy azonosítjuk a bankon kívüli intézményeket, és ezek számára egy külön szanálási rendszert, vagy mechanizmust hozunk létre, ez lenne egy esetleges megoldás. Erre vonatkozóan benyújtottunk módosítókat, érdekelne, hogy a jelentéstevő erről mit gondol. Aztán egy további elem, amelyről gyakran megfeledkezünk, talán a túlzott munkaterhelésünk miatt, az, hogy nem nézzük meg külön-külön a pénzügyi ágazat egyes területeit. Nyilván az rendszerszintű kockázat a különböző területek összefonódásából adódik. Úgy véljük, hogy az európai felügyeleti rendszernek, és ez a 38-as módosítóban szerepel, egy olyan rendszert kellene létrehoznia, amelyen belül figyelemmel kíséri az összekapcsolódás, a területek összekapcsolódásából adódó kockázatok kialakulását. Ezáltal könnyebben felfedhetnénk a növekvő rendszer szintű kockázatokat. Úgy gondolom, mindig jobb a megelőzés, mint a baj orvoslása. Fontos, hogy a megelőzéshez azonban meglegyenek a szükséges eszközeink. Itt be is fejezem, várom a további együttműködést. De hát sok-sok kötelezettségem van, de remélem lesz erre időm, de hát Seren is meg tudja ezt oldani. Jürgen, szeretnél erről szólni néhány szót? Nem? Köszönöm. Majd írásban fogunk hozzájárulni az eddigi munkához. Egyelőre a saját jelentésemmel foglalkozom. Rendben. Egy perc múlva rátérünk erre is. Szeretne még valaki hozzászólni ehhez a napi rendi ponthoz? Visszaélek most elnöki tisztségemmel, és visszatérnék még egyszer a saját mondandómra. Valóban különbséget kell tennünk a között, hogy hol lehet azt mondani, hogy igen, azonos a kockázat, akkor legyenek azonos a szabályok, illetve hogy mely intézmények azok, ahol a kockázat adott esetben a rendszerből adódóan lehetnek magasabbak. Tehát a kockázatok egy bank esetében sokszor, sokkal inkább rendszer szintűek, mint egy bank kívüli intézmény esetében. Tehát itt úgy gondolom, különbséget kell tennünk. Fontos, hogy ezen elgondolkodjunk. A szanálási rendszereknek mindenképpen arányosnak kell lenniük a különböző intézményekre vetítve, és fontos, hogy ez az arányosság tükrözze a rendszer szintű jelleget. Kej, akkor zárd le, kérlek. Köszönöm szépen. Ahhoz kapcsolatban, amit Filip mondott, amit nem vettünk be a szövegbe, arról úgy gondoltuk, hogy annyira eltér a többi javaslattól, hogy egyébként is külön kell róla szavazni. A biztosítási ágazat egy teljesen különálló ágazat, nagyon elkülönül jellegét tekintve, persze kulcsfontosságú, de kérdés, hogy akarjuk ezt szerepeltetni a jelentésben ezt az ágazatot, vagy sem, hát egyszerűen külön, külön szavazunk majd erről. Tehát mindenek előtt azokra a dolgokra próbáltunk összpontosítani, amelyek közvetlenül idevágnak tematikailag. Az összes többi javaslat pedig külön szavazásra bocsátjuk majd. Ami a kontinuitást illeti a vállalati szolgáltatásokban, ebben úgy látom az összes frakció egyetért, kulcsfontosságúnak tartom, hogy eh, lássuk, szükség van különböző eszközökre, attól függen vetjük be ezeket az eszközöket, hogy hogyan alakult ki a probléma. Egészen más eszköztára lehet szükség különböző problémák felmerülése esetén, ami pedig a szanálási hatóság kompetenciáit illeti. Tetszik nekem a teljes átláthatóság elgondolása és a rugalmassággal való kapcsolata. Sok minden nyilván nem lehet előrejelezni, de azért vannak olyan dolgok, amiket nem lehet előjelezni, de sok mindent viszont előre lehet jelezni. Fontos, hogy ezeken elgondolkodjunk, és úgy gondolom, a bankon kívüli intézmények is sok mindent előrejelezhetnek, felkészülhetnek a legrosszabb helyzetre. Nyilván nem kellemes felkészülni egy rossz forgatókönyvre, de ez a felkészülés elengedhetetlen, és a teljes átláthatóság is nagyon fontos. Hogyha az ügyfeleket nem vonják be, miközben az ő értékpapírjaikat egyfajta szanálásra vagy helyreállításra használják, akkor úgy gondolom nem lehet őket kizárni ebből a folyamatból. Fontos, hogy ne legyen egyfajta egyensúly hiány a clearing tagok, a CCP-k és más részről az ügyfelek között. Talán itt azonban dűlőre tudunk jutni. És bármilyen eltérés a normális szabálytól, csök, kell, csökkentenie kell a társadalomra nehezedő terheket, Persze látni kell, hogy mindig vannak olyanok, akik nagyobb felelősség terhel, és vannak olyanok, akiket kevesebb, fontos világosá tenni azt a hierarchiát. Remélhetőleg sikerül majd megállapodásra jutnunk, amint meghatározzuk pontosan azt is, hogy mit is szeretnénk elérni, mi legyen a kívánatos végeredmény. Azt hiszem az elkövetkezendő hetekben ezt sikerül is elérni. A múlt héten általam benyújtott szövege, Ben vannak átfedések, a többi módosítót is meg tudjuk még azt hiszem vitatni, és amint ezt megtettük, a jövő héten kezdjük ezt a munkát. Remélhetőleg sikerül majd még kompromisszumokat kialakítanunk. Október 17-ig akkor szavazunk itt a szakbizottságban hogyha úgy haladunk, mint eddig, akkor azt hiszem, ettől az ütemtártól nem is kell eltérni. Köszönöm szépen. Igen, október 17-én szavazunk, és novemberi plenárison beszélünk a dologról újra. Reméljük, hogy minél hamarabb megkapjuk a bizottsági anyagot is. Örülök, hogy már itt előre gondolkodunk, Lépjünk most tovább a 16-os napi rendi pontra. Jürgen Klute jelentésére a fizetési számlákról. Elmondanám előzetesen, hogy az IMCO-val együtt az 50-es szabály alapján az alapvető bankszámlákhoz való hozzáférés témában közös illetékességünk van, tehát nem az imco a teljes illetékesség, nem tudom, hogy itt van az IMCO szakértő. Minden esetre az IMCO előadója közvetlenül nekünk is benyújtott módosítókat. A koordinátorok ülésén abban döntöttünk, hogy csak akkor tudjuk ezt időben a tárgyalóasztalra vinni, hogyha megegyezünk a lehető leghamarabb mert egyébként kifuthatunk az időből, és ebben a jogalkotási időszakban ez már nem valósul meg. Tehát most gyors továbblépésre van szükség. Ugyan akkor, mivel még csak nem régóta foglalkozunk az ügyjel, és az elnök a kertekezdete is azt mondta, hogy november 27-e, 28-a körül tudja legelőször napirendre tűzni ezt a témát, ezért hozzá kellett ö, alakítanunk a napirendünket nekünk is ehhez. Um, tehát előre kellett hozni a témát november végéről. Ez ugyancsak egy részlettéma, de nagyon fontos részlettémája egy nagyobb összefüggésrendszernek. Remélem tehát ö, időben meg tudjuk ezt beszélni, és november 14-én már tudunk szavazni majd a szövegről, és persze lesz akkor az Inkó Bizottságnak is ráhatása erre. Ö, ha ők nem szavaznak időben, akkor azt kockáztatják, hogy kiszaladunk az időből. Köszönöm Sharon a szót! Meglepő módosítók is születtek a jelentéssel kapcsolatban, és több mint 700 az irányelv felkapcsolatban, de azért relativizálva mondhatjuk azért azt is, hogy ezeknek többsége átfedésben van egymással, tehát gondolatilag nincs ennyi új gondolat, csak inkább sok módosító irányú ugyanarra. De ö, ö, mindez azt jelzi, hogy az Econ komolyan veszi a munkáját, és mindenkivel egyeztet, akivel szükséges. A, a fizetési szolgáltatások nyújtóival és igénybevevőivel egyaránt, a kiskereskedelmi ö, egységekkel és a bankokkal egyaránt. A kidolgozandó megoldás valamennyi tagállamban működőképes kell, hogy legyen, ezért is üdvözlendő, hogy az árnyék előadók mellett több más kolléga is becsatlakozott a munkába, és így a tagállami különbségek mindegyikét képviseli valaki a fizetési ügyletek területén. És talán nem is kell minden különbséget ki küszöbölnünk. Werner Langenek igaza van, az első eszmecsere során mondta el, hogy kulturális különbségek is vannak a készpénz használat tekintetében például az országok között, de persze korán sem csak erről van szó. Tehát ö, nem lehet a fogyasztókra rá erőltetni egy folyószámlát, ha nem akarnak ilyennel rendelkezni. Tehát szó sincs ilyen kötelezettségről, hanem arról van szó, hogy aki szeretne, vagy szüksége van ilyen folyószámára, az bármikor megtehesse azt, hogy létrehozza. Három irány elvezérelt minket, vagy irány mutató gondolat. Az előadók is, mielőtt az előadók megszólalnak, erről a három vezérlő erről szeretnék néhány gondolatot elmondani, és néhány módosítóról is beszélni ezek kapcsán. Először is a fizetési irányelvnek az a célja, hogy a fizetéseket egyszerűsítse, a belső piacot erősítse. Jelenleg túlzottan fragmentált a fizetések rendszere. Tehát fragmentált világban nem tudunk tovább lépni a belső piac elmélyítése ügyében. Ha a munkavállalók szabad mozgását komolyan vesszük, akkor bárkinek lehetőséget kell adni arra, hogy egy másik tagállamban bármikor számlát nyisson. Az EU-ban azonban ez még nem nyilvánvaló lehetőség, Márpedig aki munkát vállal, vagy pláne munkát keres, annak gyakran nehézségeket gördítenek ezelébe. Diákok ugyanez a baj. Az Európai Bizottság ezeket a panaszokat komolyan veszi, és ezeket nekünk sem szabad ö, meg hogy ezek jogosak, ezek az igények. Másodszorban, ha a versenyképesség az egyik vezérlő elvünk, akkor nem, lehetek, nem lehetünk elégedettek a jelenlegi fizetési rendszerek bonyolultságával. és korán sem csak a kulturális különbségek miatt van az, hogy egyes országokban polgárok egyes köreinek nincsen folyószámlája egy adott ország gazdasági fejlődésnek általában tükre a folyószámla tulajdonosok aránya az összlakosságban. A harmadik elv, hogy a versenyképesség megőrzése érdekében javítani kell a fizetési szolgáltatásokat, és könnyűvé kell tenni a szolgáltatóváltást, a bankváltást. A bankok részéről és persze egyes frakcióink részéről is fenntartásokat hallunk a tekintetben, hogy a határokon átnyúló teljesen szabad szolgáltató bankváltást mi mivel tudnánk indokolni. Ami a valutákon átívelő számla váltás, bankszolgáltató váltást illeti, Szerintünk azonban feltétlenül szükségesek európai szabályok, amelyek ezt garantálják. Még egy megjegyzésem lenne, az Európai Parlament ebben a jogalkotási időszakban már többször ö, megszólalt a teljes körű számla hozzáférés érdekében, és ugyanakkor azt is szeretnénk, hogy egy kialakítandó rendszer nagyon egyszerű, áttekinthető legyen, és az a gondolkodás, amely ö, azt mondja, hogy csak akkor kell megadni a számlához való hozzáférés jogát, hogyha valakinek már problémája merült föl ezzel kapcsolatban, tehát felszólomlás esetén vagy alapján, ez számomra nem követhető, ezt automatikussá kell tenni. És persze azokkal a gyakorlati nehézségekkel is szembe kell mennünk, amelyeket a bankok ugyan a formális szabályok betartása mellett, de a gyakorlatban támasztanak a számukra nem kívánatos ügyfelek számlanyításával szemben. A bizottság szorosan fogalmaz tehát például nem foglalkozik azzal, mert hát például absztrakt dolgok ezek, hogy milyen az, amikor egy banki ügyintéző udvariatlan, ellenséges, vagy nem ad időpontot. Márpedig ezek is olyan gyakorlati nehézségek, amelyek bizony gyakran felmerülnek. Ki kell tartanunk tehát eredeti célunk mellett, és van itt még egy megjegyzésem. A, a pénzmosásos típusú visszaélésekkel nyilván szemben kellene garanciák. Német ö, bankárokkal egyeztettem erről, és egyet értettek abban, hogy a pénzmosás tényét mindig csak utólag lehet úgy is megállapítani, és jogi alapokra helyezni. Előzetesen nem lehet senkiről azt feltételezni, hogy pénzmosás céljából hozza létre a számlát. Ma is van pénzmosás, ez nem a számlák számától vagy megnyitási lehetőségétől függ, hanem attól, hogy ki mire használja a számlát. Tehát a a túlzott ellenőrzésekkel és akadályok ügyfél elé gördítésével nem lehet a pénzmosásnak elejét venni, hanem inkább a pénzmosás tényének vagy gyanújának esetén kéne hatékonyabban fellépni a rendőrségnek, ügyészségnek, és akkor viszont keményen lezárnia a számlát. Ha pénzmosás tényét megállapítják, akkor a bűnüldöző szerveknek joga van a számla lezárására, a pénz elkobzására, amennyiben bizonyítékaik vannak, de ez nem a bankok feladata, hogy ebben állást foglaljanak, hogy egy ügyfél pénzt akar-e mosni, vagy sem. Ez lenne a fogyasztóbarát megközelítés szerintem. Ennyi az én megjegyzésem, most pedig akkor várom az önök hozzáfűzni valóját. Okay, thank you very Rendben, köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt. Most nézzük először a néppárti előtt Bernard Langent. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer röviden emlékeztetnék az Európai Bizottság javaslatra vonatkozó indoklására nem szociálpolitikai indoklás ez, hanem belső piaci jellegű. A szociálpolitika az európai szerződések vonatkozó rendelkezései értelmében csak a szubszidiaritás elvének megfelelően vagyunk mi kom- kompetensek, tehát meg kell néznünk, hogy mi érint itt konkrétan a belső piacot. A bizottság azt mondja, hogy a fogyasztók nagy, egy tetemes része nem rendelkezik banki számlával, sokan szeretnének ilyet nyitni, viszont az elmúlt években csak 16%-a a fogyasztóknak váltott bankszámlát. Kérdés, mekkora a, tehát az igény? Észak-Európában nincs erre igény, ott teljesen le van fedve a piac. Északról tehát délfelé egy, látunk egy tendenciát, és főként Romániát és Bulgáriát érinti a probléma, itt a számlákkal való lefedettség más tagállamokhoz mérve viszonylag alacsony. Ennyit tehát a tényállásról. Másodszorban az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a tagállamok, ugye itt irányelvről van szó, és ez egy megfelelő formátum is, tehát a tagállamok tegyenek közé egy listát, olyan bankok listáját, amelyek egy alapvető szolgáltatásokat adó számlákat nyitnak, illetve kínálnak. Ez tehát a számlanyitás, aztán a számlaváltás, egy másik kérdés, és harmadsorban egységes és átlátható díjszabás. Ez a három főpont. Tehát a számlanyitás, és erre vonatkozik az én módosítóim sora és a néppárti módosítók, nem arra vonatkoznak ezek, hogy minden tagállamban nyithasson mindenki számlát, hanem, és az én módosítom is ezt célozza, mindenki abban a tagállamon nyithasson számlát, ahol lakik, vagy amelyhez valamilyen kapcsolatok fűzik. Tehát nem elegendő a spanyolországi számlanyításhoz az, hogyha egy hetet Spanyolországban töltünk, hanem például, hogyha ott van a másodlagos tartózkodási helyünk, vagy ott tanul valaki, ott dolgozik valaki. Ez tehát egy jelentős módosítás ahhoz képest, ami sok más egyéb javaslatban szerepelt. Ezeket a körülményeket, feltételeket tehát világosan meg kell határozni. Másodszorban úgy gondolom, nincs értelme azt mondani, hogy készítünk egy listát minimum 20 bankról, amelyek számlanyítási lehetőséget biztosítanak, ez volt ugye a bizottság javaslata. Szerintem minden egyes bankot lehetne kötelezni arra, hogy egy alapvető szolgáltatásokat nyújtó bank nyitást lehetővé tegyen, olyan polgárok esetében, akik, mint ahogyan előzőleg mondtam, adott országban élnek, dolgoznak, tanulnak, vagy másodlagos tartózkodási helyük ott van. Egy ilyen alapvető számlát bázis számlát. Természetesen közelebbről meg kell határozni, meg kell határozni az, hogy milyen szolgáltatások kapcsolódnak hozzá, de hogyha minden bank a lehetőséget ad ilyen jellegű számlanyításra, akkor nyilván könnyen dönthetünk a versenykérdésekben és az átláthatóságban. Aztán itt vannak azok az esetek, amelyek a visszaélésekre vonatkoznak, itt minden bizonyal tudunk kompromisszumot találni, de összességében azt hiszem, nem szabad kiönteni a csecsemőt a fürdővízzel együtt, fontos, hogy a bankokat rövid pórázra fogjuk, a bankok tiltakoznak, a nagy költségekre hivatkozva, de hát ez nem egy érv. Szerintem a minimum feltételeket igenis meg kell határozni, és nem is kell ehhez hatalmas bürokratikus monstrum képítenünk a delegált jogi aktusok révén, rábízhatjuk ezt nyugodtan a tagállamokra. Ez lenne az általam támogatott általános megközelítés. Nyilván nem fejtettem ki eh, ilyen terjedelemben az általam benyújtott módosítókat, de hogyha itt ebben sikerül kompromisszumot találnunk, akkor megfelelő alapot teremtünk ahhoz, hogy eljussunk egy megfelelő jogi kerethez. Számomra ez a megfelelő irány, természetesen mindig vannak kivételek, erről majd külön-külön meg kell állapodnunk, erre ma nincs is lehetőségünk, nem is akarok ma erről eszme cserét folytatni. De itt például érdekes, hogy mi legyen azokkal a bankokkal, amelyek nem hagyományos módon működnek. Fontos, hogy legyen ezekre vonatkozóan szintén nemzeti szabályozás. Ezekre vonatkozik az a módosító, amelyet benyújtottam, mégpedig a 169-es módosító szól erről. Ez a módosító előirányozza ezeknek a bankoknak a működését a fizetési számlákra vonatkozóan. Szerintem a módosítóban álló megfogalmazás helytálló, hiszen mi nem akarjuk a versenyhelyzet strukturális eltolódását elérni, a fogyasztót akarjuk védeni. Azt akarjuk, hogy a fogyasztók számára létezzen egy alapvető szolgáltatás, azt hiszem a legtöbben pontosan ezt akarjuk elérni, de nem szabad azért túlzásokban sem esni, persze nem lehet megengedni, hogy mindenki bármely országban, bárki bármely országban nyisson számlát. Fontos ezt bizonyos feltételekhez kötnünk, mint ahogyan azt már elmondtam. Aztán a díjszabásnál és a, szám, a bank cserénél, bankváltásnál fontos a megfelelő átláthatóság, de mindenek előtt látnunk kell, hogy mindenek előtt két tagállamban jelent ez problémát, és esetleg még egy tagjelölt országban, Törökországban, ott egy rossz gyakorlat, az elterjedt gyakorlat, de erre most még talán nem kell összpontosítanunk. Fontos tehát, hogy legyen egy észszerű minimális szabályozás, amely segít az érintetteken, de nem növeli a bürokráciát. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Most az SND következik. Köszönöm szépen. Amikor megvizsgálom a módosításokat, akkor azt látom, hogy azért eléggé biztató a helyzet. Nagyon sokan érdeklődnek a téma iránt, és nagyon jó gondolatokat is felvetettünk, tehát ebből még azért egy csomó jó is kisülhet. A bizottság egy jó jelentést írt, illetve kezdeményezésen élt, úgyhogy szerintem konstruktívan állhatunk hozzá a témához. De ugyanakkor látok legalább három olyan tendenciát, ami kimondottan aggasztó. Az egyik például az, hogy a fogyasztó szempontjából nem igazán, mm, tehát a fogyasztó szempontjai nem igazán vannak benne a módosításokban. Ráadásul úgy tűnik, mintha inkább a szolgáltatók pártját fognák a módosítások beterjesztői. Ennek pedig meg kell változnia, mert különben nem a megfelelő irányba halad majd az egész gondolatkör. Inkább arra van szükség, hogy a jogalkotás a fogyasztók érdekeit tekintse szem előtt. Tehát ezt kell komolyabban venni, és majd ebből kiindulva lehet pozitívabb irányba terelni az egész kérdést. Aztán itt van a mobilitás. És az, hogy nem szabad a kirekesztést megengedni. És ezzel kapcsolatban azért vannak olyan dolgok, amik nincsenek rendben. Aztán van egy másik téma, úgy tűnik, mintha többen a saját nemzeti perspektívájukba megkövesedtek volna, ez pedig problémás. Az ő módosításaik a mobilitást csak akadályozzák és egyébként nem használnak a belső piacnak sem. Nagyon sok dolog nemzeti kell, hogy maradjon, mondják ők, pedig ez így nem helyes. Ennek a jogszabálynak a belső piacot kell erősítenie, és az egész jogalkotási keretnek egyszerűnek és gyorsnak kell lennie, annak érdekében, hogy az unión belül a mobilitás minél erősebben megvalósuljon. A terminológia kérdéseiben például nem hiszem hogy olyan nagy bonyodalmakkal kell, hogy szembe találkozzunk. Elég világos a helyzet, sőt szerintem még pozitív is, hogyha tovább növeljük a határokon átnyúló kommunikációt. Miért nem lehet azt megalkotni, hogy globális terminológiát alkotunk? a SEPA rendszerbe nagyon sokat fektettünk be. Nos, ezt egész Európában el kellene terjeszteni, hát akkor terjesszük. Egész, elég egyszerű ez a rendszer. Az eurózónán kívüli országok számára ez persze bonyolultabb, de hát a tényeket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Szerintem meg kellene ragadni az alkalmat annak érdekében, hogy az európai pénzügyi piacokat integráltabbá tegyük, és ne nemzeti ö, struktúrákra ö, kövesedjünk meg, mert ez igazából csak visszalépés lenne. Aztán van egy harmadik kérdés. Úgy tűnik, mintha többen a fogyasztók által fizetett díjakról is beszélnének. Nos, itt arra van szükség, hogy mindenkinek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bankszámlát nyisson, nem szabad kirekeszteni senkit ebből a lehetőségből. A bizottsági modell alapvetően jó, de azért bizonyos pontokon erősíteni kell és javítani kell. Azután a, tehát ezek a mm, számlavezetési díjak, különböző mm, banki ö, díjak. Ez rendkívül fontos kérdés a fogyasztó számára, mert így tud a fogyasztó megfelelően informált döntést hozni ezeknek a birtokában. Az összehasonlíthatóság szintén alapvető fontosságú. Ezek fontos információk, és minden bank számára ezt kötelezővé kell tenni. Tehát javítani kell a helyzetet a fogyasztók számára, hogy minél inkább egy informált döntést tudjanak hozni, egyszerűbb legyen az egész rendszer, és könnyen érthetővé váljon. Aztán a számla ö, megváltoztatása szintén egyszerű kell, hogy legyen, egy sokkal egyszerűbb rendszert, egy rugalmasabb rendszert kell létrehozni a tagállamokban. Mindazok a tagállamok, amelyek hatékonyabbá teszik a rendszert, nekik ezt meg kellene engednünk, jogot kellene rá biztosítanunk. Aztán az ergonómia is fontos, a fizetős szolgálatokkal kapcsolatban. Nos, itt olyan kötelezettségeket kell beépíteni a rendszerbe, amelyek egyszerűek. Nem szabad, hogy monopóliumokat favorizáljunk, például egy beszállító esetében ez nem egy jó mm, megoldás. Általános jogot kellene biztosítani a többféleségre, mert csak így nem sérülnek a fogyasztói jogok. Bizonyos alapvető elveket is be kellene tartatni, főként az árak, a hozzáférhetőség területén logikus dolgokat kell bevezetni. Várom azt, hogy konstruktív módon tudjunk a jövő, az elkövetkezendő hetekben vitázni erről a témáról, ugyanis ez egy rendkívül fontos jogszabály a szolgáltatók számára, és a belső piac megerősítése számára, de hangsúlyozom, hogy az összes fogyasztó számára egyszerűbbé kell tenni a rendszert. Hiszen ez a jogszabály értük van, és nagyon fontos lenne az, hogy valami olyat hozzunk létre, amely további hozzáadott értéket jelent a fogyasztóknak. Köszönöm szépen! Valamennyi frakció azt gondolja, hogy a bizottsági javaslatot lehet támogatni. Itt nem csak egyes tagállamok érdekeiről van szó, hanem ennél sokkal többről, nem csak Romániáról, Bulgáriáról, ahol még nagy volumenű a készpénzforgalom, hanem Spanyolországban, Olaszországban is találkozunk olyan emberekkel és sok határokon átutazgató vándormunkásokkal, akik, nekik, akik nem tudnak számlát nyitni. Nem szabad őket cserben hagyni. De figyeljünk két dologra oda. Van egy szociális és egy pénzügyi vonzata a dolognak. És persze az egyes tagállamok érzékenységét és gyakorlatát is figyelembe kell venni. Ezért van itt egyfajta szubszidiritás is, miközben valamennyi európai polgárnak ugyanazok a jogai, ez is igaz, de az is igaz, hogyha egy adott országban már működik egy rendszer, azt nem lehet nem figyelembe venni. De azt meg lehetne teremteni, hogy a rendszerektől függetlenül minden országban legyen olyan bank, vagy legyenek olyan bankok, amelyek egy ilyen alapfolyószámlát bármikor létrehoznak annak, aki arra jogosult. Ki kell találni a kritériumokat, az országok között kapcsolatnak kell lenni olyan értelemben, hogy ha valaki nem a saját hazájában nyitna eh, számlát a, annak a dologhoz szükséges adatait a másik országban is le lehessen kérdezni. Ha valaki egyszerű folyószámlát akar nyitni, olyan számlát akar, ahova pénzt utaltathat magának, és amelyről fizethet, ezt, ezt a jogot mindenkinek meg kell adni. A harmadik gondolat és ez a belső piaci megfontolások egyike, hogy a bankváltást, a szolgáltatóváltást határokon átnyúló értelemben is, ha sikerülne megvalósítani, akkor a munkavállaló diákok mobilitása is automatikusan nőne, vagy legalábbis könnyebbé válna. Ezzel kapcsolatban nyújtottam be egy módosítót. Nyilván szükség van egy átmeneti időszakra, de ha pedig egy ország vagy egy bankrendszer nem hajlandó megfelelni ennek, akkor a bizottságnak meg kell adni a kompetenciát, hogy, hogy rá kényszerítse szerződés segési eljáráson belül az adott tagállamot arra, hogy bankját, bankjait kötelezze annak az ellenkezőjére. De az is igaz, hogy összehasonlíthatóság és átláthatóság is az elveink közé tartoznak. Ez már a terminológia szintjén is megjelenik, nem minden országban értik ugyanazt az egyébként egymással szinonimnak tartott kifejezéseken. Általánossá kéne tenni a számlanyítási szabályokat is, nem szabad túlzott részletekbe menni, de bizonyos alapszabályokat az EU valamennyi országában egységessé kéne tenni. Tehát nagyon jó, hogy most ezzel foglalkozunk, valamennyi európai polgárral, polgárt érint ez a kérdés, és éppen ezért, mivel ennyire széles kört érint, kell róla beszélni, és ott kell lennünk minden vitában. Köszönöm szépen! Most a zöldek szerepelnek most a listámon, nekik kéne megadnom a szót, nem tudom mi lett az alternáló képviselettel. Nekem mindig az a benyomásom, ha, ha, amikor Kamállal együtt vagyunk árnyék előadók, akkor mindig én kerülök először sorra, szegény Kamál kicsit legyezgeti ez most a, az önérzetemet. Hangsúlyozni szeretném, hogy ez, ezt nagyon sok frakció támogatja, eleve közös kezdeményezés volt, közös jelentés. Engem most csak az aggaszt, hogy a jelenlegi folyamat megfelele ennek, hogy a tanács csinál egyáltalán valamit, hallgatta arra, amit a bizottság és mi mondunk, és egy, mit gondol? Mert mi itt kitehetjük a lelkünket, hogyha a tanács mondjuk fütyül arra, amit mondunk. Ez más témák kapcsán is gyakran probléma, amikor fogyasztói érdekekről beszélünk, a tanács szeret cseresznyézgetni, mazsolázgatni a különböző lehetőségek közül, amikor fogyasztó védelemről kéne, hogy szó legyen. Most áttérek német nyelvre, hogy Lange úr is rám figyeljen. Szívesen beszélek néha németül is. Örülök annak, hogy azonos alapokon állunk most, mert amikor még nem voltam árnyék előadó, akkor ön megjelentetett egy sajtóközleményt, amely az egész dolgot elutasította, azt mondta, hogy nem szabad ebbe beavatkozni. Örülök, hogy most ennek az ellenkezőjét mondja, és mégiscsak ön is úgy gondolja, hogy a leg egyszerűbb, szegényebb, elesettebb embereknek is garantálni kell a hozzáférést a belső piachoz. A belső piac harmonizálása révén egyben fogyasztóvédelmet is csinálunk, a 114-es szabály alapján indult ki a bizottság is, és ez feltétlenül üdvözlendő. Csak azt nem értem, hogy egyes pontjain a javaslatomnak pontjait a javaslatomnak mégis megkérdőjelezik kollégák, és várhatóan a kompromisszum ok lehetőségéről szóló üléseken is ezek majd gondot fognak okozni. Ha nem csak az alapszámláról, alapszámláról beszélünk, hanem már egyéb transzparencia követelményekről is, akkor már is három kolléga jelezte a néppárt az ALDE és a DCR frakciókból, hogy ezekkel nem ért egyet, tehát gyengítenék a transzparencia követelményeket, aztán a díjak eh, kapcsán, az ötös cikk kapcsán is van ilyen törekvés, hogy felvizezzék az eredeti javaslatot. Ami a hetes cikk kapcsán számomra fontos, az az, hogy az Európai Bizottság azt javasolta, hogy kizárólag az ár alapján összehasonlító táblázatokat kelljen megjelentetni az interneten. Ezzel én nem értek egyet, mert itt az almát a körtével próbálnánk összehasonlítani. Egy széles mm, fiúkhálózattal rendelkező bankot nem lehet összehasonlítani egy helyi takarékszövetkezettel, azért összehasonlító weboldalak lehetnek hasznosak, de ezen a területen nem feltétlenül előnyesek, itt csak a fekete bárány keresés szolgálnák, és nem az egységesülést. A következő ö, témákban el tudom fogadni a módosítókat, hogy ki legyen a számla nyitó intézmény. A bizottság azt mondja, hogy országonként egy intézményt kéne erre felhatalmazni, vagy kötelezni. E, ezt nem tartom jónak, mert ha a többség kihúzhatja magát a kötelesség alól, akkor ez egy egyenlőtlen teherviselés és versenytorzítás. Tehát Werner Langen véleményét képviselem, e, ezt minden bank egyformán ajánlja meg, mert az igazságtalan lenne, hogy a nehéz ügyfélcsoportokat rásózunk egy bank típusra, vagy konkrétan egy bankra, a többiek meg e, így versenyelőnyhöz jutnak. Aztán, hogy kinek kelljen megadni, milyen alapokon ezt az alapszolgáltatást. Ez nem csak Romániában, Bulgáriában gond, hanem a vándormunkások esetében Németországban is. Sok ember menekültként érkezik Németországba, és nincs joga számlát nyitni. Tehát az új ö, fogalom, a legális lakos ö, segítene, hogy ilyen alapon azok is számlát nyithassanak, akiket még formálisan nem ismert el az ország saját lakosának, de de facto ott lakik, hogy elkezdhessenek valamilyen gazdasági tevékenységet, vállalkozhassanak például. Ez mindenkinek jó. Ami a pénzmosásos fenntartásokat illeti, annyit akartam még elmondani, Jürgen. Hol van Jürgen? Majdnem mindenben egyetértünk, de itt azt mondod, hogy itt a liberalizmus ö, túlzó. A kötelezettség a pénzmosás ellenőrzésére nem csak a rendőrség és az ügyészség feladata, hanem a bankoknak is van olyan felelőssége, hogy ö, a bankszámla tulajdonosok identitását ö, feltárják. Erre szabályok vonatkoznak, kötelező nyilvántartások vannak, és ezt a fajta felelősséget nem kell levenni a bankok válláról és átruházni a bűnöldöző szervekre. Igenis legyen ellenőrzés és felelősségvállalás, csak abban viszont már egyetértek veled, hogy ez a mi szabályozásunk indítatását attól még nem áshatja alá. Tehát minél gyorsabban eredményre kéne jutnunk, hogy a tanácsnak ne legyen mibe belekötnie, és ne legyen oka, hogy ezt a témát elhalassza. A koordinátoroktól azt kérem, hogy e, segítsenek, hogy ezt még ebben az időszakban ezt a témát tető alá hozzuk, mert ennek szimbolikus jelentősége van a polgárok számára, és a pénzügyi reformok, szabályok éppenséggel nem csak a gazdagokat, a cégeket érintik, hanem az egyént ö, is, és legyen alapjog, tehát a számla nyitási jog. Köszönöm szépen! Okay, thank you very much. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Most száját következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok mindenről szóltak már a kollégánk. Az átláthatóságról és az összehasonlíthatóságról a díjszabásban azt hiszem mindannyian megegyezünk. Ami engem aggaszt, és úgy tűnik senki nem tért ki még erre, hogy mi van akkor, hogyha valaki 90 eurót ad kölcsön valakinek, és azt kéri, hogy két hét múlva 100 eurót fizessen vissza. Ez gyakorlatilag 200%-os kamatot jelent. Nagyon is lehetséges tranzakció ez. És a díjszabás területén úgy látom nagyon mm, eltérő gyakorlat a tagállamokban, ezért tagállami szinten kellene ezzel foglalkozni, ami a számlaváltást illeti, a néppárti az ecr és ALDA kollégák nézetét osztom. Ez az igény jobbára akkor merül fel, hogyha valaki elköltözik más országba. Ha megnézzük, hogy mi a helyzet a bankoknál, Én egy banknál dolgoztam egykoron, és sokszor a banki gyakorlat elavult. A különböző rendszerek közötti váltás sokszor sokáig tarthat. Fel kell mérni, hogy valós -e az igény. Hogyha van valós igény, akkor fontos elmozdulni ebbe az irányba. És egyetértek azon meg jegyzésekkel is, amelyek szerint kritériumként meg kell határozni, hogy valakinek valamilyen kapcsola, le, kapcsolata legyen az adott országgal, ahol számlát kíván nyitni, hiszen máskülönben tényleg megvalósul az a horror forgatókönyv, amit Klóte képviselő vázolt elénk, hogy valaki az összes tagállamon nyit egy-egy számlát. Gondoljunk itt a különböző visszaélésekre, amelyeknek ez teret nyithat. Fontos tehát, hogy az adott személynek adott országhoz világos kapcsolata legyen. Azt hiszem, meg kell néznünk az egésznek az egységes piacra vonatkozó vetületét. Hogyha egy másik európai számlára utalok pénzt, nem pénzmosási céllal, akkor 9 fontot számol fel a bank, hogyan tudjuk ezt a díjat oly mértékben csökkenteni, hogy végül eljussunk a zéro díjszabásig ezen a téren, hiszen máskülönben nem sok értelme van másik országban, vagy két különböző országban számlát működtetni. Az egész a 70-es évekre emlékeztet engem. És egy másik dolog, miért van az, hogy a legszegényebb közösségekben élő emberek, akik nagyon ragaszkodnak rendszerint a készpénzzel történő fizetéshez, azokat miért büntetjük meg? Miért nem tesszük lehetővé a számukra, hogy bármikor készpénzben is fizessenek? Hiszen sok esetben plusz díjat számolnak fel hogyha valaki nem kártyával vagy átutalással fizet, hanem készpénzben. Meg kellene néznünk, hogy ez miért van így, és hát csak tekintetben szeretnék visszatérni a 70-es évekhez, amikor az emberek igenis fizethettek készpénzzel, és nem büntették meg őket ezért. Sokszor kritizáljuk a bankokat, és azt mondjuk, hogy nagyon rossz szolgáltatást nyújtanak a fogyasztóknak, másrésztről azonban azt követeljük a bankoktól, hogy a legszegényebb közösségeket is szolgálják. Úgy gondolom, ezen a területen fontos, hogy a bankok közötti verseny élénküljön. És a technológiáról nagyon keveset beszéltünk. Fontos, hogy új technológiai megoldások terjedjenek el. Afrikában például a mobil bankolás nagyon elterjedt. Hogyan tudjuk eh, ezt a lehetőséget elérhetővé tenni a társadalom eh, peremén élő csoportoknak is. Továbbá vannak különböző elektronikus technológiai lehetőségek, amelyek kell megkerülhető egyébként is egy bankszámla megléte. Nem figyelünk oda eléggé a technológiára, olyan úgy teszünk, mint a 70-es években élnénk. Nem szabad a bankoknak még nagyobb hatalmat a kezébe adni, főként az eh, kiszolgáltatott fogyasztók fölött, úgy gondolom. Köszönöm. Köszönjük szépen, szempont nincs itt. Úgyhogy hosszú lista van. Következő az Astrid Luling. Elmondom, hogy kik vannak a listán. Astrid Luling, Catherine Styler, myself, Peter Simon, Jean-Paul Gauzes, Werner Langen has been waving as if he wants to come back in again, um, but uh, uh, well, can't, you, you should have told Astrid. Anyway, um, Astrid. Nos, hát akkor Astrid a szó. Én csak nagyon röviden, mert akik előttem felszólaltak, azok igazából elmondtak egy csomó fontos kérdést. Ráadásul egyetértek a mellettem ülővel is. Nem is értem egyébként, hogy miért nem akarná itt bárki is azt, hogy minél nagyobb hozzáférést biztosítsunk az európai állampolgárok számára egy bankszámlához. Ez szerintem egy jó kezdeményezés, teljes mértékben támogatom. De annak érdekében, hogy aztán az egész történet sikertörténetté váljon, és hogy a bankrendszer vagy a pénzintézetek ezt mindenhol be is vezessék, nagyon fontos az, hogy ne menjünk túl messzire, mert akkor nehéz, vagy akár lehetetlen lesz az, amit meg szeretnénk valósítani. Itt ugye alapvető banki szolgáltatásokhoz kívánunk hozzáférés biztosítani mindenki számára, azonban ez csak akkor oldható meg, hogyha valakinek van tartózkodási helye az alott helyen. Mondjuk a dánoknak nem mondhatjuk azt, hogy minden tagállamban nyissanak bankszámlát. Egyébként ez megoldhatatlan lenne, sőt, értelme sincs, mert azért mégiscsak tudnunk kell, hogy mik azok az alapvető szolgáltatások, amelyeket meg szeretnénk valósítani. De a mellettem ülő kollégának és más kollégáknak is azt üzenem, hogy amikor 28 tagállamról beszélünk, akkor az nem minden esetben jelenti azt, hogy mindenki, mindenhol meg lehet valósítani az azonos feltételeket. De a adott adál tagállamban tartózkodási helyjel rendelkező személyek számára ezt meg kell viszont, ezt biztosítani kell. Ráadásul hatalmasak lennének a költségek is, és egyetértek Werner Langennel is, mert nem lehet azt sem mondani, hogy egy bankot jelölünk ki tagállamonként. Mert elképzelhető, hogy ennek a banknak mondjuk nem túl jó a hírneve, és úgy definiálnák, mint a szegények bankja. Hogyha egyetlen egy bankot jelölnénk ki, akkor annak ez lenne a mm, vége. Nagyon nehéz a frontalix kapcsolatban elmondatok is. 515 ezer lakosból kb. 28 ezer lakik a határ mentén, és soha senki nem mondta azt, hogy akár Luxemburgban, akár a szomszédos államokban nehezen juthatott volna bankot, minden esetre olyan országról beszélek, amelyben dolgozik. valóban tudni kellene, hogy milyen okoknál fogva utasítják vissza ezeknek a személyeknek a kérelmét. Hát, hogyha ilyen feketén keresett pénzösszeggel akarsz bankhoz fordulni, azt nem lehet a bankba betenni. Azt nem. No. mi De ez igaz, ez így van. Viccen kívül. Mondhatom németül is. Jó lenne, hogy ha minden ország olyan szigorú lenne, legalább olyan szigorú lenne e, a betétekkel szemben, mint Luxemburg. Úgyhogy hagyjátok most már ezt a rossz hírkeltést e, Luxemburgból. Nálunk nagyon szigorúak a szabályok, és be is tartjuk őket. No. De ugyanezen belül azt is logikusnak gondolom, hogy elmondjuk, hogy tényleg meg kell könnyen, könnyíteni azt is, hogyha valaki bankot akar váltani, ugyanis ez is nagyon sokszor bonyolult, mert a pénzintézetek mindent megtesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák ezt, és ez pedig elfogadhatatlan. Ehhez pedig nemzeti szinten is változásokra van szükség, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ha országon kívül akar bankot váltani, az biztos, hogy mindig hosszadalmasabb folyamat lesz, mint hogyha az országon belül kíván bankot váltani. De hát az is igaz, hogy a bankok piaca Európában azért még eléggé magán, vagy, illetve tagállamokra korlátozódik, tehát töredezett. Gigolt kollégának még mondani szeretnék valamit, és németül mondom. Ő azt mondta Klute úrnak, hogy ő tel is tele van liberalizmussal, liberalista elgondolásokkal. Hát őszintén szóval, hogy ez így van, akkor a zöldeknek el kell gondolkodniuk, hogy ez miért van, miért van az, hogy kevesebb szavazatot kaptak Németországban, mint a baloldal. Okay, Astrid, you finished? Yes. Befejezte Astrid? Ma. Rendben. Új koalíciók alakulnak, úgy látom. Catherine, erre mit lépsz? De egyébként Luling asszonyra reagálva. Nagyon fontos, amit Luling asszony mondott. A cégeken belüli technológia nem biztos, hogy lehet lehetővé teszi a gyors váltást jelenleg. Az Egyesült Királyságban a bankváltás nálunk már lehetséges. Én azt akartam volna kérdezni a bizottságtól, hogy végeztettek-e a bankszámla hordozhatósággal kapcsolatos felmérést, mert most még elvon dolognak tűnik, de lehet, hogy évek múlva alapvető dolog lesz. A, a, a fizetési számlák létrehozásával kapcsolatban ugye nekem konkrét rossz tapasztalatom van, a gyerekeknek akartam létrehozni folyószámlát, és nagyon nehéz volt. Tehát ö, ki kéne vizsgálni az ilyen helyzeteket, fel kéne mérni a konkrét gyakorlati nehézségeket is. Ha valaki a gyerekének akar takarékoskodni, nagyon különbözők és bonyolultak gyakran a szabályok. Ami pedig a hiteluniót illeti, hiteluniókat, én is tagja vagyok egy helyi takarékszövetkezetnek, kicsik és kiválóak, úgyhogy nem kéne őket bántani, nem kéne alásni a általuk végzett jó munka minőséget. Most látom, hogy Zéhofer miért zárta ki a zöldekkel való koalíciós párbeszédet, a baloldalról pedig nem. Nyilván azért, amit most éppen hallottunk. Úgyhogy én most a baloldal nevében nagyon vigyáznék, hogy nehogy áldozatul essek nekik. Én is kénytelen leszek itt elmondani néhány dolgot, mert nekem is voltak módosultóim. Nyilván a folyószámla létrehozás ö, például érdekes lenne, hogyha megvalósítható lenne már egy adott országba való menettel előtt. Tehát az ember létrehoz egy számlát egy országban, ahova csak később megy hogy egyből rendelkezésére álljon. Persze ezt valamilyen módon belátom, hogy igazolni kell, hogy valakinek munkaszerződése vagy munkaajánlata van, de ez megoldható kéne, hogy legyen. Ha az egyébként a pénzmosás ellenes szabályoknak megfelelt az illető. Most ezt csak az alapszámlára mondom. Ha pedig korlátozni akarjuk a számlák, számlanyújtó intézetek számlát, és van, aki ugye azt mondja, hogy országunként legalább egy ilyen legyen, akkor ezt dönthesse el az adott ország, hogy melyik rendszer követi, vagy melyik bankot, bankokat jelöli ki szerintem azt megint csak nem lehet követelni, hogy minden bank nyújtson ilyen szolgáltatást, de az sem jó, hogy ha csak egy bank nyújtja országonként, tehát döntsék el az országok. De legyen garantáltan ilyen bank, vagy legyenek ilyen bankok. Aztán ide tartozik az iskolai mm, banki ismeretek oktatása is, hiszen ez egy alapkészség manapság, és én ezzel korábban részletesen foglalkoztam. Ö, ö, a csekk kiállítás szabályai kapcsán kimondja meg az embereknek azt, hogy mit tehetnek meg és mit nem egy csekkel. Gyakran még a felnőttek is bizonytalanok. Ö, még, még mindig ott tartunk a saját ö, ö, családommal, és engem az anyukám tanított meg arra, hogy hogyan kell egy bankszámlával bánni, és nem a bank vagy az iskola. Tehát én rugalmasságpárti vagyok, a tekintetben, hogy hány és mely bank biztosítsa ezt a szolgáltatást egy országban, és ugyanúgy, ahogy más ágazatokban a szolgáltatás nyújtást szabaddá kell tenni az alapszolgáltatások mellett, nem lennék ezen túl előíró, hogy most milyen legyen például az a weboldal, amely az erről szóló tájékoztatást adja, hogy ez állami vagy magán cég által létrehozott tájékoztatási felület legyen-e. Csak működjön, és azt tartalmazza és hozzáférhetően, amire szükség van. Tehát itt megint nem szólnék bele abba, hogy hogyan valósítja meg ezt a tagállam. Amikor kereszt, szubszi, kereszt finanszírozás van bankok között, az mindig egy kicsit aggasztó. Egy kicsit lottószerű az, amikor ugye az, elmegy, az ember három bankodot, három teljesen különböző feltételről tájékoztatják, és az egyik ö, nagyon magas díjakat számít fel, hogyha valaki túllépi a saját keretét. Ö, vannak olyan országok, ahol nem lehet a bankköltségekről tárgyalni, máshol ez alkuk kérdése. A pénzügyi szolgáltatásokról szóló előző időszakban létrehozott irányelvet még korán sem ültették át mindenhol kellőképpen. A kis vállalkozások például gyakran hátrányt szenvednek, mert úgy tekintik őket, mintha magánszemélyek lennének ilyen szempontból. Úgyhogy a abban hiszek, hogy csak azért érdemes fizetni, ami ilyen szolgáltatást valóban megkapott az ember, és ne legyen fölösleges állami támogatás olyasmi, amire nincs igény. Az egyes tagállamokban vannak már olyan rendszerek, amelyek működnek, ha most azt mondanánk, hogy maximáljuk a szolgáltató váltások számát például, akkor megint egyenlőtlenségeket teremtenénk. Végül pedig ne felejtsük el, hogy ez egy irányelv, ezért még további információk alapján ö, fogják a tagállamok is lebontani ezt jogalkotássá, és nekünk is továbbra is különböző jogalkatásokkal kell majd a jövőben is számolnunk. A pénzügyi szolgáltatások piaca tipikusan részben legalábbis a szubszidiaritás elve alá esik. Ezt tartsuk szem előtt. Péter Zimon kap most szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát elég nehezemre esik, hogy most ne szóljak én is a német helyzetről, de nem fogok. Nem tudom, hogy mi az abszurdabb egyébként, hogy most Jürgen Klute neoliberális gondolatokat szöveget, vagy hogy valakinek 18-28 különböző számlája legyen, minden egyes tagállamban egy. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki minden egyes tagállamban számlát akarjon nyitni. A realitásban azt hiszem ezek a problémák nem merülnek fel. Vala, valamint az, hogy valaki most egy ilyen alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolt számlán keresztül akarna pénzmosást megvalósítani, hát ezt sem nagyon tudom elképzelni, nagyon elrugaszkodott ez. Úgy gondolom, érdemes lenne az eredeti bizottsági javaslatot egy kicsit szűkíteni, mint ahogy azt más helyütt is tenni szoktuk. Ahogy az Ludvigson kolléga mondta, érdemes lenne a belső piaci elemeket erősíteni, és arra odafigyelni, hogy lehetőleg minél többen kapjanak hozzáférést fizetési számlát. Nem csak a tartózkodási helyen rendelkezők ezek, vagy az utazók, hanem például azok is, akiknek nincs állandó lakhelyük. Hogyha azt akarjuk elérni, hogy az emberek, a kiszolgáltatott emberek kikerüljenek az ördögi körből, akkor fontos, hogy számukra is lehetőséget biztosítsunk a számlanyításra. Fontos, hogy például azok számára is lehetőségeket biztosítsunk, akik egy adott országban munkát keresnek. Hogyha valaki például Németországba érkezett, és munkát keres, akkor nem tudhatja, hogy három hónapig marad, vagy évekig. Tehát egy belső piacban, egy belső piacon, ahol biztosítani akarjuk az emberek hozzáférését más tagállamok munkaerőpiacához, és így tovább, itt úgy gondolom fontos a lehetőségek biztosítása. Az egyik előttem szóló elmondta, fontos valóban, hogy ne csak egyes bankok nyújtsanak ilyen szolgáltatásokat az egyes tagállamokban, nem szabad stigmatizálni az egyes bankokat, és hát az sem reális elvárás, hogy minden egyes banknak legyen minden tagállamban képviselete. Úgy gondolom, mindenképpen az lenne a legjobb megoldás, hogy minden fizetési szolgáltatónak határozzuk meg azt a szabályt, hogy egy ilyen alapvető számlához való hozzáférést biztosítania kelljen. Továbbá úgy gondolom, hogy nem szabad a díjszabás eszközét felhasználni a bankoknak arra, hogy az egyes nem kívánatos fogyasztókat távol tartsák maguktól. Meg kell könnyíteni a fogyasztók számára azt is, hogyha visszautasítja őket egy-egy bank, akkor ez ellen tiltakozzanak. Például lehetne kérni, hogy a bankok tájékoztassák az elutasítás indokáról a fogyasztót, és hívják fel a lehetséges jogorvoslati eszközökre a figyelmet. Csak az, aki tudja, hogy van egy bizonyos joga, és élhet ezzel a joggal, csak azt tudja a gyakorlatban valóban érvényre is juttatni ezen jogát. Köszönjük, Jean-Paul Gozász. Köszönöm szépen. Néhány általános megjegyzés. Lehet, hogy egy kicsit az ördög ügyvédje leszek, de hát miért is ne. Nos, hát egyrészt szeretném, hogyha minél hamarabb meglegyen ez az anyag, az a célunk, és valóban az, állampolgárok, az állampolgárok számára nagyon fontos az, hogy ők lássák, hogy az őket közvetlenül érintő problémákkal is foglalkozunk. Akkor, amikor a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet tárgyaltuk, Nos, hát ez nem egy általános szolgáltatás, ez egy kereskedelmi szolgáltatás. Tehát nem mondhatjuk azt ezen a területen, hogy bankok, nektek kötelességetek ezt és ezt tenni. Tehát itt nem lehet a túl, piacon túlmutató dolgokat rájuk kényszeríteni. Fontos persze a szociális inklúzió, és az alapszolgáltatások ingyenessége is. De ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a vita során nem menjünk túl messzire, ne ö, mm, alkossunk túl költséges és bonyolult rendszert, sokat beszélünk, sokat írunk, és a végén semmi sem lesz belőle. A szepak kapcsán ez drágább volt, mint amikor az euróra áttértünk. informatikai szempontból és a bankok személyzetének képzése szempontjából. Tehát nagyon jó az a fajta innováció, de azért ez drága mulatság, és meg kell vizsgálni azt, hogy mennyire hasznos. Mert csak így tudjuk azt biztosítani, hogy végérvényesen ö, megoldjuk ezt a problémát. Meg kell vizsgálni azt is, hogy egyáltalán hány embert érint ez a probléma. Persze a fiatalok, vagy azok számára, akik máshol akarnak dolgozni, meg kell könnyíteni a helyzetet, ez evidens is, de azért nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult lenne. Vigyázzunk arra, hogy az egyes esetekből ne általánosítsunk. És egyébként pedig próbáljunk meg észszerűen megközelíteni ezt a kérdést, mert nem kell az, hogy tuncott bürokrácia legyen, mert ez drága lesz, és a végén ki fog fizetni? Hát a fogyasztó. A dokumentumok legyenek világosak, de ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy nehogy olvashatatlanná váljanak ezek a dokumentumok. Ugyanis amikor a bankomtól megkapom a bank általános szabályzatát, el se olvasom. Olyan sok mindenről van ott szó, hogy tulajdonképpen olvashatatlan ez az anyag. A jogászok ugyanis mindig telepakolják ezeket az anyagokat, a vége pedig az, hogy senki soha nem olvassa el őket. Tehát próbáljunk meg röviden tenni valamit, hogy világos legyek még a választások előtt. És a legfontosabb dolgokra koncentrálni a szociális inklúzióra, illetve arra a természetes mobilitásra, amely a belső piacon megvalósul. Ezen túl ne menjünk. Az éttermekben például azt kérdezzük, hogy a menük, illetve az étlapok az Európai Unió összes nyelvére le legyenek fordítva? Nem hiszem. Nos, a bankok esetében is próbáljuk meg észszerűen gondolkodni, még akkor is, hogy manapság szívesen ostorozzuk a bankokat, és belőlük próbálunk kifacsarni még néhány eurót, de azért túl sokat megkötelezzünk. I have some sympathy with... Értem, hogy mit mondasz, és tetszik is. Valóban, ami elhangzott a szabályzatokról, az úgy van. Röviden arról, hogy ez tényleg nem csak Bulgária és Románia baja. Hat, sőt hét tagállamban, ideértve Belgiumot és Franciaországot, Olaszországot, Svédországot is ilyen gond. 6,3 millió embernek Olaszországban nincsen bankszámlája. Tehát igenis azért ez egy mentalitásbeli kérdés is, de ez még mindig csak a lakosság 10%-a, míg Romániában a 8 millió az a lakosság 40%-a, és a 3,2 millió Bulgáriában a lakosság 60%-a. Tehát nem akartam ezt a problémát csak a kultúrához kötni, de igenis van olyan összefüggés, hogy az állam nem ösztönzi, vagy nem akarja, hogy a lakosság nagy számban magszámlát nyisson. Az, hogy minden bank lehetővé tegye az alapszámlanyítást, diszkrimináció nélkül, szerintem alapvető követelmény. Törökországban egyes népcsoportok és vallási csoportok autóinak a rendszámában is tükröződött az illető hovatartozása. És, és ez ugye számunkra nagyon ijesztően hangzik, de hát Németországban is így kezdődtek annak idején az ügyek a világháború környékén, az egyes csoportok megjelölésével. És most is van ilyen, hogy bizonyos típusú szociális segítség igénybevőjének a nyilvántartási száma mögött ott van egy kódszám, ami arra utal, hogy ő milyen típusú szociális ö, csoporthoz tartozik. Tehát éppen ezért minden diszkrimináció nélkül kell minden országban minden bankot kötelezni arra, hogy ilyen számlát engedélyezzem. Nem biztos, hogy tényleg rövid voltál, mint ahogy jelezted, de érdekes dolgokat mondtál. Most az IMCO előadóját szeretném szólítani, aki egyébként maga is közvetlenül hozzánk is nyújtott be módosítókat. Egy kicsit eh, az elején már mondtam, hogy aggaszt minket, hogy az inkónál nem megy olyan gyorsan előre az ügy, mint kéne neki, és nagy baj lenne, hogyha kifutnánk az időből, mert akkor a választások, illetve az új időszak előtt ez nem kerül tető alá, tehát nagyon kérünk benneteket az imkónál, a koordinátoroidnak is mond ezt, holnap lesz ezeknek ülése, hogy, hogy gyorsítsátok fel a folyamatokat. Hogy november 4-én, 5-én az üléseteken erről szavazzatok, mert ha ekkor ez nem történik meg, akkor nem kerül időben a elnökök értekezlete elé sem, és akkor lemaradtunk a vonatról. Akkor ez csak a következő időszakban valósulna meg, ami nagyon rossz lenne politikailag mindenkinek. Köszönöm szépen, elnök! Nagyon sajnálom, hogyha az elnökök értekezlete olyan lassan dolgozik, és olyan lassan hoz döntéseket. A mi szakbizottságunkban mi el szoktuk kezdeni a munkát amikor hivatalosan megkezd, megkapjuk erre az engedélyt. Megpróbáltam változtatni ezen nálunk, de a koordinátorok többsége máshogy látja a dolgot, éppen ezért olyan a helyzet, amilyen. A jelentésen fordítása csak november 4-ére fog elkészülni. Még egyszer utána nézek pontosan, hogy tényleg ez a dátum-e. Ezért november 5-én nem fogunk tudni szavazni, egyszerűen nem működik ez a dolog így, hiszen a kollégák a szakbizottságomban az 50-es cikk ugye kötelez bennünket, tehát az nem lehet, hogy ne lehessen módosítókat benyújtani, hogy erre ne legyen idő, ez elfogadhatatlan. Én angolul adtam le a jelentésemet, hogy ezzel is segítsem a munkát, de a módosítókra azért lehetőséget kell biztosítani. Holnap az IMCO koordinátori ülésen beszélni fogunk erről, de tartok tőle mert hogy nem tudunk eljárni. November 28-án fogunk valószínűleg szavazni az IMCO-ban. Nagyon sajnálom, de ez nem rajtunk múlt, hanem egyszerűen a parlamenti eljárások összetettsége és az elnökök értekezletének a döntése itt a mérvadó. Ami a belső piac és fogyasztóvédelmi szakbizottság nézőpontját illeti, természetesen arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a közös piac nem csak a vállalkozásokat szolgálja, hanem a polgárokat is. Ezért a polgároknak mindenképpen számlatulajdonosként ki kell tudniuk használni a belső piac nyújtotta lehetőségeket. Ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, amikor erről a témáról beszélünk, és lehetővé kell tenni az Európai Unión belüli határokon átívelő számla váltást és ugyanúgy, ahogyan ez lehetséges egy tagállamon belül. Ez egy nagyon fontos kérdés. Másodszorban teljes mértékben támogatom azt, amit Péter Zima mondott. Egész sor rendkívül különböző esetről van itt szó. Vannak olyanok, akiknek nincsen állandó tartózkodási helyük, nincs számlájuk, hivatalos címük, lakcímük, ezért nem tudnak számlát nyitni. Aztán itt vannak a román és bolgár polgárok, akiknek gyakran nincs lehetőségük a számlanyításra, mert a vidéki területeken nincs hová menniük, nem léteznek olyan bankfiókok, ahol bankszámlát nyithatnának, ez egy belső probléma nyilván, de hát itt gondoskodni kellene arról, hogy az új technológiát a lehetőségekkel élhessenek. És aztán a 20 éve fennálló belső piacon gondolnunk kell az Erasmus programmal élőkre is, akik adott esetben például lakásbérleti szerződést szeretnének aláírni, viszont számla nélkül ez nem lehetséges. Aztán a bankhoz fordulnak, a banknál viszont azt a választ kapják, hogy amíg nincs állandó lakcímük, addig nem nyithatnak számlát. Én nem azt akarom, hogy ilyen tapasztalatokat szerezzenek az Erasmus diákok. Ez nagyon nagyban megtépez az Európai Unió tekintélyét. Fontos, hogy a diszkrimináció tilalma itt is teljes mértékben érvényesüljön. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy az egyes, bank, ne, egyes bankokra vonatkozzon az új szabály, hanem az összes olyan bankra, amely magánszemélyek számára számlanyítási lehetőséget biztosít és itt persze kivételt képeznek azok, amelyek nem nyújtanak magánszemélyek számára számlanyítási lehetőséget. Fontos tehát, hogy minden bankra érvényes legyen ez, ne tegyünk különbséget a bankok között, hiszen fontos, hogy ezek az alapvető szolgáltatások a lehető legolcsóbban hozzáférhetőek legyenek, sőt, ha ez lehetséges, akkor ingyenesen és Végezetül látom, hogy már nincs sok idő. Az információkra is ki szeretnék térni. Persze ezekre szükség van, hogy a polgárok tudhassák, mit is vállalnak, amikor bankszámlát nyitnak. Ez is nagyon fontos. Tehát a tájékoztatás szemszöge. Ezeket a módosítóimban is megfogalmaztam. Igyekeztem az imkóban nagyon gyorsan dolgozni, de hát csodákra én sem vagyok képes, ami pedig az ütemtervet életét valahogy el kell lavíroznunk a meglévő ütemtervel. Köszönöm. Azt mondta, hogy negyedikén és ötödikén lesz kész a fordítása, vagy ez a módosítások? Ez pontosan mire vonatkozik? Módosításoknak a behajtási igen, tehát én a jelentésemet már leadtam, de sajnos meghosszabbodott a fordítási idő a parlamenten belül a megtakarítások miatt, és a módosítók fordításai az IMKO-ban november 4-én állnak majd rendelkezésre, annak ellenére, hogy én már időben leadtam a jelentés szövegét. Tulajdonképpen magam sem értem. Mikor is van a módosítók benyújtásának határideje? Elnézést. Tehát, még egyszer mondom előről, tehát a szövegemet már leadtam. Október 14-én lesz az eszmecsere a jelentéstervezetről, október 16 a módosítók benyújtásának határideje, November 4-ére készülnek el a fordítások a módosítókról, 5. november 5-én lesz az eszmecsere a módosítókról, és november 28-án lesz a szakbizottsági szavazás. E között sajnos nem lesz szakbizottsági ülés, máskülönben azt mondtam volna, vegyük ezt előre, de ez sajnos el, erre nem lesz lehetőség. Elnök, tehát a módosítók november 4-5-én, 4 5-én lesznek elérhetőek lefordított formában. Az összes módosító, mindenkinek a módosítója. Így van, tehát ez az előtt lesz, hogy szavaznánk, és mivel mi vagyunk az illetékes szakbizottság, miénk lesz a végső a záró szavazás, tehát hogyha a legrosszabb forgatókönyv jön be, akkor ö, szavazunk mi előbb a módosítók, az, az imkóbeli módosítókról szóló szavazás előtt, és aztán, hogyha valami olyasmiről dönt az imkó, ami nincs benne a szövegünkben, akkor majd lehet triológustól beszélni, vagy megoldást találunk, mielőtt plenárisra kerülni a dosszié. Így tudunk időt megtakarítani, ezt tudnám javasolni. És persze, hogyha valamiféle kompromisszumot össze tudnak hozni, addig akkor azt szerepeltethetnénk a mi szavazási listánkon. Az alternatíva az, hogy a Strasbourgban lesz egy külön ülés. Mi is kértünk ilyen lehetőséget. Ezzel a lehetőséggel élünk mi is, amikor más szakbizottságokkal együtt kell működnünk. Jürgen Klute ott ül egy fényáradatban. Sokszor megesik ez, amikor épp lemenőben van a nap, hogy valaki fényáradatban ül itt a teremben. Jürgené a szó a balliberális vádakra most nem reagálnék, de leszeretném szögezni, és a sok visszajelzés ezt mutatja, hogy alapvetően konstruktív légkörben dolgozunk, és a bizottsági szándékkal szemben senki nem megy. Inkább csak abban van különbség köztünk, hogy az európai megközelítés vagy tagállami megközelítés a szubszidiaritás elve között hol van a legbölcsebb egyensúly. Ez a fő vitatéma, de nem megoldhatatlan. Ami a bürokrácia növelését illeti, nem, ne spékeljük meg a dolgot túl sok bürokráciával. Más kérdés, hogy a hozzáférést valahogy garantálni kell, és bürokrácia, adminisztráció nélkül ez nem teljesen nem lehetséges, mert ez tipikusan egy bürokratikus eljárás, tehát egy minimál szintet nem lehet kizárni. Többen említették, hogy itt 28 országban akarnék számlát nyitni, eszem ágába sincs, nem akarnék így elhíresülni. Lehet azonban, hogy egy angol gentleman egy klubban a barátait megajándékozza egy ilyennel. Nem is ez a cél, hogy mindenki 28 országban számlát nyisson, hanem az, hogyha egy vándormunkás, egy diák általában ugye többnyire két ország között közlekedik, akkor nem mondhassák neki, hogy az egyikben már van számlája, tehát akkor a másikban nem nyitunk neki. Ott nagyon is szüksége lehet egy ilyen számlára, tehát az ilyen helyzeteket kívánjuk feloldani, és ilyenkor automatikusan ezt garantálni kell neki. nem az a fő gond itt, hogy a haszájával való kapcsolatot az új ország bankja megkeresse, hanem az, hogyha nem engedélyezik neki a számlanyítást mindenféle kifogással. Tehát nem lehet azt leírni, hogyha az Európai Unióban van valakinek egy számlája, akkor máshol nem lehet. vagy hogy csak a hazájában lehet valakinek számlája. Ezek ö, ellenében mennek a szándékunknak. Miért lehetne akár olyan is, hogy valaki nem a hazájában tart fönn, de egyébként csak egy folyószámlát? De szerintem meg fogunk tudni egyezni ezekben a kérdésekben. Végül pedig ugye, mivel Ajviggal találkoztam, Strasbourgban, és Szari Eszájával is beszéltem, aki elmondta nekem, hogy Finnországban a béreket ma már kizárólag számlára utalják. Készpénzben nem fizetnek ki javadalmat, bért. Hm. Ne felejtsük el, ugyanakkor Olasz, Olaszországban is azért van egy olyan szabály, hogy ezer euró fölötti összegeket kötelező számlán keresztül utalni, és nem lehet készpénzben. Tehát egy olyan világban, ahol egyébként jogosan egyre több helyen várják el, hogy az embernek legyen számlája, akkor ezt nem lehet megakadályozni administratív indokokkal, hogy valakinek tényleg legyen egy számlája. Ez egy szociálpolitikai kérdés is, de nem csak az, hanem ez egy belső piaci kérdés is. Ha azt akarjuk, hogy élénk legyen az emberek részvétele a gazdaságban, akkor ez egy minimál feltétele ma már az életnek. Egy közös belső piacon meg kell tudni azt valósítani, hogy az, a polgároknak bármely EU-s tagállamban legyen annyi bizalma a helyi bankhoz, mint otthon lenne, és merjenek, akarjanak számlát nyitni. És akkor a többi kérdést is meg lehet majd vizsgálni, a transzparenciát, az egyéb megfontolandókat, de ezek itt az alap eldöntendő kérdések. Utolsó utáni megjegyzésem következik. Nemrégiben jártam egy helyen a szomszédunkban, és magam is megéltem, hogy sok kelet-európai munkavállaló jön Németországba dolgozni, de nincs állandó lakhelye, hiszen csak munkászállásokon laknak ezek az emberek hónapokon át, de dolgoznak, tehát munkavállalóként el kell őket ismerni, legálisan dolgoznak, csak még nem találtak saját lakást. És ezeknek az embereknek is meg kell adni a lehetőséget, hogy számlát nyithassanak, még hogyha nincs is saját lakcímük, vagy csak közös lakcímük van másokkal. Tehát a lakhely fogalmát is ö, körültekintően kell megalkotni, hogy nehogy valahol diszkriminációra adjon alkalmat a lakhely definíciója. Ilyen esetekre gondolok főleg. Azt hiszem. Pontosan befejeztem. A továbbiakat majd az árnyék előadókkal szűkebb körben. Thank you very much. Köszönöm szépen, Jürgen. Azt hittük korábban, hogy 6 óra előtt fogjuk befejezni a mai munkát, de sajnos ez az utolsó jelentés, ez nagyon hosszúra nyúlt. Nos, most még úgy néz ki a dolog, hogy valamikor szavazni is kell. Meglátjuk, hogy mikor lehet szavazni. Ki fogom találni, hogy milyen dátumok. Talán október 2014, de lehet, hogy addigra nem sikerült, tehát ez még ki fog derülni. Tehát kérem, hogy erre figyeljen majd mindenki oda. Ez persze a kompromisszumoktól is függ. Az imco ban ülő kollégákkal is kérem, hogy interveniáljanak ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Tehát akkor valamikor majd lesz ülés is de nem tudom, hogy mikor. Szeptember 30-án. Köszönöm szépen!